Meine Damen und Herren! Hölgyeim és Uraim! Szeretném a szakbizottságunk ülését megnyitni. Kívánne valaki bármit is változtatni a napirenden? Nem, akkor ezennel elfogadjuk a napirendünket, és üdvözölném az Örményországból érkezett parlamenti képviselőket, akik tanulmányi úton tartózkodnak itt Brüsszelben, az Európai Parlamentben. Üdvözöljük Önöket! A kettes napi rendi pont következik, itt semmi újról nem tudok beszámolni, és ezért azonnal rá is térünk a hármas napirendi pontunkra, eszmecsere az Ebesz főtitkárával, Lamberto Zenierrel. Már a mandátuma elején alkalmunk nyílt arra, hogy beszéljünk önnel. Nagyon fontos javaslatokat fogalmazott meg az intézmények kapcsolatával kapcsolatban. Szeretném megtudni, hogy milyen mértékben haladt ez előre, és mi a V2V Vancouver Vladivostok párbeszéd eh, kapcsolat, és mi alapján kell ezt figyelembe venni az EBSZ munkája szempontjából. Afganisztán, Mongólia tekintetében is vannak kezdeményezések, és itt is folyik tevékenységük. Remélem, hogy eh, ezek a földrajzi érdekeltségek megmutatják azt, hogy az ebesz milyen ö, fontos és vonzó szervezet. Jó az együttműködésünk, például a választási megfigyelések tekintetében az ebesz az EBSZ parlamenti közgyűlésével is jó kapcsolatunk van, nemrégiben pontosan Ukrajna esetében működtünk együtt. És meg kell vizsgálnunk, hogy továbbiában ezt hogyan tudjuk majd ezt még kiépíteni. Szeretnék rámutatni arra, hogy már korábban is volt egyfajta együttműködésünk az Európa Tanácssal, az EBSZ e parlamenti közgyűlésével, és a Balkán területén a demokrácia fejlesztésnek területén tevékenykedtünk együtt, és esetleg fel lehetne ezt éleszteni ennek érdekében, hogy hasonló módon együtt tudjunk működni. Hamarosan Írországtól Ukrajna veszi át az elnökséget majd, ezért érdekes lenne meghallgatni azt, hogy hogyan lehet az, hogy egy olyan ország veszi majd az elnökletet, ami az EBSZ e választási megfigyelői szerint sem teljesíti az EBSZ e feltételeit a szabad választások tekintetében. Meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet ezzel bánni, és kíváncsian várjuk az ön véleményét ezzel kapcsolatban. A védelmi, illetve az emberjogi albizottságok is részt vesznek ezen az ülésen, És ezért Loch Béler asszonynak is megadnám a szót, hogy néhány bevezető szót mondjon, mielőtt még a vendég kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, az albizottságunkban emberi jogok, jogi kérdésekkel, azok megsértésével foglalkozunk az Európai Unión kívül, és számos olyan országgal kell foglalkoznunk, amelyek ebesz tagok. El kell mondjam azt, hogy nagyon gyakran korlátozzák a média szabadságát, Gyakran kell foglalkoznunk a börtönben tapasztalható helyzetekkel, a rendőri brutalitással, és mégis azt láthatjuk az Európai Unión belül is, a romákat, a szintiket, tehát a legnagyobb európai etnikai kisebbséget is diszkriminálják, tehát itt mindenképpen ezekre ügyelnünk kell tehát nem egy adott országra vonatkozó kérdésem van, ez egy általános kérdés. Az ebeszen belül van-e fajta sajátságos struktúrájuk, amelyeken belül például a romák emberi jogi helyzetét tárgyalják meg, például az oktatáshoz, lakhatáshoz, egészségügyhez való jogot, és az Európai Unión belül is láthatunk egyfajta vándorlást, egyfajta szegénységi migrációt, mit tesz az európai, mit, mit tesznek ennek kapcsán. Mi is látjuk, hogy nemzetközi testületek részéről kell a nemzeti kormányokra rá, ráhatni, hogy ezeket a fajta stratégiákat megfelelően alkalmazzák. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. I uh, welcome this opportunity uh, to... Uh, Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy ismét itt járhatok. Egy évvel ezelőtt Strasbourgban találkoztunk legutóbb. Ez az új eszmecsere a miniszteri tanács ülésünk előtt ezt akkor rendezzük meg, Dublinban lesz ez jövő hétvégén az ír elnökség alatt, hiszen most az ebesznek az ír elnökségét éljük. A miniszteri tanács napirendjén nagyon sok fontos döntés szerepel, jelenleg is folyik a munka. Úgy gondolom, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott döntéscsomagról van szó, többek között biztonsági kérdések, például bizalomépítési új eszközök, kiber biztonság kérdése. Ezzel, ezen már egy ideje dolgozunk, nem tudjuk, hogy most le tudjuk-e zárni ezt a munkát a miniszteri tanácsig, de a párbeszéd jól alakul a tagállamaink között, és mindegyik tagállamunk számára nagyon fontos ez, bár természetesen azért vannak kis eltérések. Vé- Szeretnénk, hogyha az ebezben kialakult ezzel kapcsolatos párbeszéd eljutna a világpolitikába is. Aztán gazdasági és, és emberi jogi döntésekre is, határozatokra is számítani lehet. Például van egy médiaszabadsággal kapcsolatos témánk, az internethöz való hozzájutás kérdése. Ezzel kapcsolatban is nagyon éles vita alakult ki, aztán a diszkrimináció és tolerancia kérdésével is foglalkozunk. Amikor a társadalmakat megosztja egy ilyen kérdés, akkor természetesen nagy vitát kavarnak ezek a dolgok. Aztán van még egy dolog a miniszteri tanács napirendjén, ez egy hosszú távú folyamat része, az európai biztonság jövőképéről van szó, tehát milyen lesz a kapcsolatunk a jövőben, illetve hogyan vélekedünk az európai biztonság jövőjéről. Az asztanai csúcson néhány évvel ezelőtt euróatlanti és eurázsiai biztonsági közösségről beszéltünk, mit kell azért tenni, hogy megvalósuljon ez a közösség, illetve pontosan milyen folyamatot kell véghezni addig, hogy ez megvalósuljon a, a, a V2V dialog, a, a, és ennek a része volt, amire elnök úr utalt. Remélhetőleg az elkövetkezendő években erről egyre szélesebb körű párbeszéd alakul majd ki, és nagyon sok döntés várat még magára. 2015-ben lesz majd az igazi első, első igazi mérföld, mérföldkő a Helsinki a Helsinki dokumentum fontos évfordulóját ünnepeljük majd akkor. Tehát az lenne a célja a Dublini csúcsnak, hogy az ezzel kapcsolatos munkadokumentumot és a legfőbb lépéseket kidolgozzuk. Aztán fontos döntést hoztunk múlt héten arról, hogy, hogy, hogy hosszú időszak után új tagállamot vegyünk fel. Mongólia lépett be az ebezbe, és jövő héten a miniszteri csúcson fogjuk ünnepélyesen, hivatalosan is üdvözölni őket. Az EBS tehát nő, Mongólia csatlakozása még jobban kihangsúlyoz egy témát, amire mindjárt vissza is térek, az az eurázsiai aspektus, tehát hogy az európai biztonság eurázsiai alapokon is nyugszik. Vannak közép misszióink, Afganisztánnal mindenképpen foglalkozni kell például. Úgyhogy ez is mindenképpen megbeszélendő dolog. Az Európai Uniónak kulcsfontosságú szerepe van az EBSZ-en belül, költségvetési szempontból is. A teljes költségvetésünk 70%-a, majdnem 70%-a az EU-s országokból származik, így aztán az Európai Unió mindenképpen kulcszerepet tölt be az EBS e életében, nem csak pénzügyi szempontból, hanem olyan szempontból is, hogy hogyan alakulnak az EBS e prioritásai, szakpolitikái. Személy szerint fontosnak tartom én is ezt az együttműködést az Európai Unióval, az Európai Parlamenttel. Fontosnak tartom, hogy a képviselőkkel találkozzunk. Egyébként az ebs e nek is van egy parlamenti közgyűlése, és Magam is tapasztalhattam azt, hogy a parlamenti diplomácia mennyire fontos, tehát a hagyományos kormányközi csatornáktól eltérő csatornák használata annak érdekében, hogy a munkánkat támogassuk, hogy konszenzus alakuljon ki, hogy újabb és újabb szinergiákat kovácsoljunk. Azt hiszem, hogy az igazán nehéz ügyeket csak ilyen formában lehet megoldani. Most szeretném azt röviden felvázolni, hogy pontosan milyen dolgokkal foglalkozunk, mi van most jelenleg az íróasztalon, illetve hogy mi vonatkozik közelebbről véve az Európai Unióra, az Európai Uniónak hol van nagyobb szerepe. Azzal kezdeném, hogy a földrajzi területekre osztom fel a munkánkat, konfliktusos zónákra. Az ebezben mindent megteszünk azért, hogy horizontálisan is munkálkodjunk, hogy ne legyenek ne legyenek éles kategóriák a különböző résztvevő államok között, de azért nyilvánvalóak a földrajzi különbségek, és, és utalok itt arra, amit Lok Billele asszony mondott a roma politikával kapcsolatban, de ezt próbáljuk elérni, hogy az egyes szakpolitikákat horizontálisan vizsgáljuk, és ha lehet, akkor harmonizáltan fellépni minden egyes résztvevő államban. Nos, először nézzük azt meg, hogy hol lépünk fel. Nézzük Dél-Kelet-Európát. Dél-Kelet-Európában, Nyugat-Balkán területén még mindig jelen vagyunk. Forrásainkat nagyon nagy mértékben bevertjük ott is, nagyon komoly műveleteink vannak. Koszovó talán a legnagyobb, több mint 600 ebbe egy kiküldött van ott. Ezután következik sorban a bosznia-hercegovinai misszió. Koszovóban azért még mindig sok a megoldatlan kérdés, és még mindig van megoldandó probléma a mandátumunk alapján, de látható már az is, hogy, a, hogy van előre mozdulás az európai perspektíva. Nagyon fontos a haladás szempontjából. A kormányok maguk is elképzeléseik valójában az európai vagy euróatlanti intézményekbe való beolvadás, integráció. És mi a magunk részéről azt tudjuk megtenni, hogy támogatásunkat adjuk, hogy gyorsabban történjen ez az integráció. Az EBSZ e tehát önmaga jogán is működik, de szívesen segítünk egy, egyes országoknak abban, hogy az integráció olajozottabban menjen. És pontosan ezért járok olyan gyakran Brüsszelbe, a külügyi szolgálattal, a bizottsággal gyakran egyeztetek, de természetesen önöknek is beszámolok erről. Tehát nagyon fontos az, hogy nem csak az együttműködésnek kell jó lennie, hanem egy stratégiai konvergenciának is meg kell valósulni, hogy pontosan tudjuk, hogy miről kell beszélni a partnereinkkel, merre kell haladni annak érdekében, hogy a helyben alkalmazott forrásaink a lehető leghasznosabbak legyenek. Ugye jelenleg a megszorítások közepette nagyon-nagyon fontos az, hogy hatékonyak legyünk, hogy ne legyenek szükségtelen átfedések, és hogy a prioritásos területekbe fektessünk be leginkább erőforrásokat. Egész röviden utalnék néhány ilyen területre, témára. Nemrégiben Albániában jártam, a kormányjal, a parlamenttel, az elnökkel egyeztettem, az EBSZ e parlamenti közgyűlésre egyébként évente találkozik, évente összeül, és láttam, hogy azt tapasztaltam, hogy haladás történt az egy évvel ezelőtti állapothoz képest, tehát mindent megtesznek azért, hogy kezdeményezzenek, és hogy Albániát közelebb kormányozzák az EU-hoz, az integrációhoz, az EU-s integrációhoz. De természetesen azt is fölmértük, hogy milyen reformokra van még szükség. A kormánynak, az ellenzéknek és a parlamentnek mit kell még tennie, illetve hogy a nemrégiben megalkotott új jogszabályokat hogyan lehet megvalósítani. Macedóniával kapcsolatban a legújabb fejleményeket természetesen figyelemmel kísértem, van, voltak azért agasztó jelek is, de úgy tűnik, hogy a közösségek közötti kapcsolatok egyre összetettebbek. Az EU számára is fontos lenne, úgy, érem, úgy érzem az, hogy Macedónia haladjon az integráció felé. A részünkről mindent megteszünk azért, hogy az Európai Unióval együtt a helyszínen, segítsünk. Ezzel kapcsolatban még azt szeretném elmondani, hogy Skopjeben láttam azt a fajta dinamikát, mint Boszniában. A jó, nagyon komoly sikereink vannak a nemzetközi közösségben, Ohrid, Dayton, tehát van arról tapasztalatunk, hogy hogyan lehet egy konfliktusnak véget, konfliktust megállítani, hogyan lehet a stabilitást megteremteni, hogyan lehet a kisebbségeket védeni egy-egy területen. Sok éves munka után, amelyeket ugye ezen, a, ezeken az alapokon, ugyanilyen alapokon végeztünk, azt látjuk, hogy az egyezmények megvalósítása egyre, eltávolít, egyre inkább eltávolítja egymástól a különböző közösségeket. Tehát el kell kicsit vonatkoztatni a máshol sikeres eszközöktől, meg kell nézni, hogy milyen olyan eszközök vannak, amelyek ezen a konkrét területen működnek, ahol az etnikumok között különbségeket, nézeteltéréseket lehet jól megoldani. Koszovóban van a legnagyobb missziónk, Az Európai Unió által közvetített párbeszédet természetesen támogatjuk. Nagyon fontos, hogy ennek a régiónak perspektívája, és ez mindenképpen segíti majd a haladást, a problémák megoldását. Az EBESZ számos területen jelen van, északon például a közösséggel közötti kapcsolatot próbáljuk meg egyengetni. Nyitott vagy, nyitottak vagyunk arra, hogy konkrét területeken is segítsünk. Illetve a párbeszéd során elért esek, eredmények megvalósítása is, megvalósításában is segítünk. Észak-Koszobóban ott voltunk az elnökválasztásokon, ezt a szerbek is és a koszovóiak is nagyra, értékelt, nagyra értékelték, a kihívásokat várjuk, és szeretnénk pozitív szerepet játszani. Szerbia lesz 2015-ben az EBS soros elnöke, említettem, hogy akkor lesz Helsinki Egyezmény 40. évfordulója, itt Szerbiának az lesz a nehéz feladata, hogy az EBSZ e jövőjével kapcsolatos folyamatot lezárja. Jelenleg Szerbia nagyon aktív tagja az EBSZ-nek, e Belgrádban még van egy missziónk, amely egy szoros együtt, amely szorosan együttműködünk a az Európai Unióval, erről biztosítottak ma a bizottságban is, és próbáljuk a jövőben még szorosabbra fonni az együttműködést. A Bosznia esete még mindig kemény dió, kevés előrelépés hogy haladás történt az elmúlt időkben. Nem könnyű egyébként ott föllépni a nemzetközi közösségnek, néha frusztráló élmény ez. Szeret, szerettük volna elérni, hogy alkotmánymódosítás vagy alkotmányos reform jöjjön létre, ez még mindig várat magára. Ide tartozik Ide tartoznak a bírósági ítéletek eh, megvalósítása is. De folytatjuk a munkát, sőt, meg is erősítjük a jelenlétünket. Például az OHR újra szerveződik Brücskában, leszünk jelen nem sokára, szintén az EU-val együttműködésben. Haladjunk kelet felé, Moldovában a 3 plusz 2-es folyamatban elnézést, 5 plusz 2-nek hívják ezt valójában, tehát Oroszországgal és az EU-val, Ukrajnával együttesen lépünk fel. Egyébként elnök úr is utalt le, hogy Ukrajna lesz jövőre az EBE e soros elnöke. Nos, tehát fontosnak tartom, hogy Ukrajna is segítsen minket a folyamatban. Az 5 plusz 2 folyamatot tavaly év végén kezdtük el, volt egy előtte, ezt megelőzően 5 éves szünet, de jól kezdődött a folyamat, elkötelezettek voltak a szereplők, és most arra pontra jutottunk, hogy a nehezebb kérdések kerülnek a napirendre, és ez egybeesik azzal, hogy bizonyos negatív folyamatokat is láthatunk, az érzékeny kérdések miatt lassul a haladás, tehát mindenképpen nagyobb erőfeszítésünket kell tenni, és jobban kell magunkat koordinálni. Fehér Oroszország. Fehér Oroszországban egy projekt csomagot szeretnénk létrehozni. Minskben két évvel ezelőtt zártuk be a hivatalunkat, azóta nem sikerült újraindítani a dolgokat. Nos, hát Fehér Oroszország eh, elég komoly gondot jelent számunkra. Csak nagyon felületes kapcsolatom van, nekem például személy szerint a, a vezetőséggel. Közösen megpróbáltunk arra rátapintani, hogy mit lehet együttesen tenni, de tartozik például az emberi jogi kérdés is. Aztán megnézzük a különböző tevékenységeket részletesen, és hát megvizsgáljuk, hogy együtt tudunk majd-e ez alapon működni a fehér oroszokkal. Nem tudjuk, hogy meddig lehet elmenni. az ott hír a, és a parlamenti közgyűlés megfigyelte a választásokat, nemrégiben jelent meg a jelentés, és azt várjuk a fehér orosz kormánytól, hogy a jelentésben foglalt ajánlásokat megvalósítsa. Aztán hasonló a helyzet Ukrajnával, meglátjuk, hogy pontosan mi lesz a választási megfigyelő jelentés tartalma. Nem szeretném összekeverni az ukrajnai soros elnökség kérdését az ukrajnai problémákkal, illetve hogy Ukrajna milyen partnerekkel működik együtt. Nézzük a ukrajnai soros elnökség kérdését. Örömmel látom azt, hogy Ukrajna nagyon elkötelezett, szeretnének jó munkát végezni. Az ukrajnai vezetőséggel, az EBSZ e soros elnöki az EBSZ e elnöki posztjáról konzultációt folytatunk, és nagyon komolyan veszik ezt a munkát, alaposan felkészülnek, jól ismerik a, azokat a témákat, amelyekkel az EBSZ e foglalkozik, és ezért lehet nagyon pozitív, az, nagyon pozitív is a szerepük. Elnök úr, utalt arra, hogy Ukrajna hogy áll a elkötelezettségek megvalósításával kapcsolatban. Nyilván az EBESZ résztvevő államait ez alapján kell vizsgálni. De nincs olyan de nincs olyan szabály az ebezen belül, hogy ki, jár, ki vállalhatja el az elnöki feladatokat az ebezen belül. Örülünk annak, hogy, a, hogy Ukrajna ezt megteszi, de nagyon fontos az is, hogy az elnöki szerepet betöltő ország egyfajta példa is, és eh, hát az ukrajnai kormánynak is fel kell nőni ez a feladathoz. Georgia, the, the South Caucasus in general, on Georgia. Eh, Grúzia és dél-kaukázusi régióval kapcsolatban a genfi tárgyalások nem nagyon mutatnak előrelépést, ugyanakkor a hatalom átadás békésen zajlott le, és nagyon élni élénk kampány után következett ez be. Büszkén mondhatom el, hogy megfigyeltük a választásokat, ott voltunk személyesen is, és szerepet játszottunk a békés átmenet biztosításában. Persze még maradnak kihívások, és tárgyalunk a kormányjal, hogy a fennmaradó problémákat megpróbáljuk megoldani. Ugyanakkor bátorítóan hat, hogy a folyamat mit mutat. A hegyi karabahi régió az továbbra is nagyon nehéz. Azerbajcsánnal való kapcsolatok nagyon nehéz, és most arról van szó, hogy a hegyi Karabahban megnyitnak egy repülőteret, ez is problémás, és ugyanakkor feszültségeket ott okozhat. Végül pedig Közép-Ázsiában öt műveletet is folytatunk. A stratégiai elem az, hogy Afganisztánra koncentrálunk, a tavalyi miniszteri döntés határozat után. A során jobban koncentrálunk arra, hogy Afganisztánnal olyan szellemben eh, foglalkozunk, mint az isztambuli folyamat, tehát, hogy a közép-ázsiai eh, résztvét, résztvevő országok eh, biztonsági kihívásaiban segítsünk, és foglalkozzunk az alapvető okokkal, a, például az oktatásban is részt veszünk, a jogállam létrehozásában és a terrorizmus elleni harcban. A másik lehetőség, hogy a többi országot aktívabb szerepre sarkaljuk az afganisztáni stabilizáció folyamatában. Végül pedig szeretnék szólni a saját partnerekkel való kapcsolatokról. A földközi tengeri partnerekkel az ebesz nek a e, kapcsolata nagyobb, e, inkább operatívá e, vált. Politikai párbeszédet folytatunk, de elsősorban műveleti szempontból, ugyanis a saját tapasztalataik alapján a, a, ezek az országok, amelyek demokratikus átmeneten jutottak túl, olyan további tevékenységeket szeretnének, amelyek szakértelmi segítséget nyújtanának, például az emberi jogokkal és a demokratikus intézményekkel kapcsolatban. Talán ennyit mondanék hiszen csak egy rövid bevezetőt kértek a legfontosabb kérdésekkel kapcsolatban, és talán inkább akkor a kérdésekre válaszolnék. Köszönöm. Köszönöm szépen. Péter Le úr. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy újból párbeszédet folytathatunk az EBSZ főtitkárával. Tudom, hogy ön mindig is, nagyon is tevékenységekre koncentráló ember volt, de tulajdonképpen a kérdés továbbra is az, hogy ezekre a kihívásokra hogyan tudunk reagálni, hogy tudunk nagyobb erőt adni ezeknek a szervezeteknek. A mai kérdésem az, hogy hol lát lehetőséget arra, hogy szorosabbra fűzzük az együttműködést az Európai Parlamenttel, hogy biztosítsuk a hozzáadott értéket. Hol lát lehetőséget arra, hogy a végrehajtó, tehát kormány szinten mit lehetne tenni? Több olyan helyzetet látunk, ahol a helyzet az nem lép előre Macedóniával kezdve. Ugyanakkor, amikor ezeket a helyzeteket akadályozzák, annak megvannak a politikai következményei, és ezek nem feltétlenül pozitívek. Tehát ezzel kapcsolatban a kérdésem az, hogy hol lát lehetőséget az EBESZ szerepében, hogy megakadályozzon konfliktusokat. Nyilvánvalóan sok lehetőség van erre. Szeretném a véleményét hallani a jelenlegi helyzetről, és a közös politikai akció szükségességével kapcsolatban. Your expose. I'd like to... Gomes asszony, a kibernetikai, tehát az elektronikus biztonsággal kapcsolatban és az EBS e partnerekkel kapcsolatban, akik másként látják ezt a kérdést, mint mi. Elsősorban nem csak a hozzájutási szabadsággal kapcsolatos véleményét szeretném hallani, hanem a kiberbiztonság, mint agressziós, háborús eszközzel kapcsolatos véleményét szeretném hallani. A második kérdésem velünk kapcsolatos. Tehát az EBSZ e kapcsolatok, tagokkal kapcsolatos hogyan látja a megszorításoknak a költségét, tehát hogy mibe fog ez kerülni nekünk ezek a megszorítások, és pedig az állampolgárok szemében ez nem csak az alapjogok, hanem a demokrácia kérdésében is mit okoz. Ha látjuk a, a, a Görögországban a náci pártot a parlamentben, és mind és hasonló eredményeit a bevándorlókkal, stb. kapcsolatban. Tehát az EBSZ tagjainak mit kellene tenni. Végül pedig a Ukrajnával kapcsolatban optimistább hangot ütött meg, de szeretném eh, Belaruszt eh, és Oroszországot illetően megkérdezni azt, hogy, hogy, hogy az ENSZ mit tehetne, a biztonsági tanács mit tehetne, vagy mit tehetne többet, hogyan tehetne többet. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I just... Köszönöm szépen, uh, elnök úr, csak egy uh, megjegyzésem lenne, hogy ne, fel, ne keverjük össze az EBESZ-t és a, az Európai Parlamentet, tehát az EBESZ-nek a közgyűlését. Tehát bennünket megválasztanak, ugyanakkor mi részt veszünk a megfigyelésekben, és az együttműködés az azért nem optimális. És az e- EBESZ-nek a főtitkát, és megkértük, hogy jöjjön el és beszéljen az együttműködés sikertelenségéről, és a belső csatornákon is ezt szeretünk. Nyilvánvalóan audio az, az a megfigyelés, választás megfigyelésben és a demokrácia támogásában nagyon jó szerepet játszott, de amikor a mediterrán országokról beszélt a választásokkal kapcsolatban, akkor az EBSZ e és az EU között emlékeztessünk a megállapodásra, hogy ki hol figyeli meg a választásokat. Ugyanakkor az EBSZ-EPA e hírneve a megfigyelés, választási megfigyelésekben nem éppen csodálatos. Tehát épp ezért szeretném kérni, hogy a legmagasabb szinten tegyék újra világossá ezt a munkamegosztást. Ez sikeres volt az utóbbi években, és szeretném, hogyha ezt így folytatnánk. Köszönöm szépen, tanok képviselő vagyok az Egyesült Királyságban az, egyes, az Európa Tanácssal kapcsolatban egyre nagyobb az ellenállás, és még arra is gondolnak, hogy el, tehát kilépnek a megállapodásból és az EBESZ és az Európa Tanács igazán egyesülhetne, hiszen ez rengeteg költséget megtakarítana, és láthatjuk, hogy a választás megfigyelést is együtt tesszük. És az emberi jogok és a demokrácia az egészen Észak-Amerikától Közép-Ázsiáig, ez mindannyiunk feladata, mit gondolnak erről? Köszönöm szépen, Nejc asszony. Először is szeretném megköszönni a főtitkár úrnak az előadását. Két kérdésem van. Az első. Oroszországgal kapcsolatban tudjuk, hogy a viselkedése nem mindig felel meg az EBSZ e viselkedési szabályának. Lehet, hogy egy kicsit kén és kínos ez a kérdés, de talán beszélhetne arról, hogy az utóbbi években alakult ez a hozzáállás, és milyen irányban. A másik kérdésem pedig, hogy az utóbbi időben az ebeszem belül különös figyelmet fordítottak arra, hogy a különböző tag államok, de az unió a tagállamai közötti is van, rajta, van arra e, tendencia, hogy az igazságszolgáltatási e, hatalmat felhasználják arra, hogy például az ellenfelekre e, némaságot kényszerítsenek, néha akár börtönbe is zárják őket. Például Grúziában ez a kérdés egyáltalán nem megnyugtató mit gondol ezzel kapcsolatban? Köszönöm. Jakoncári asszony. Köszönöm szépen. ...2010-ben Kazasztán azt ígérte, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos ideáloknak megfelelnek. De Kazasztánban eh, romlott az emberi jogi helyzet, és a múlt héten hallottuk, hogy a független médiára való lecsapás eh, történt. Visszatekintve, hogy eh, lát, mutatja, hogy jó ötlet volt-e az EBSZ elnökségét Kazaksztánnak adni. Thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a az előadását. A, a kiberbiztonsággal és az internet szabadságával kapcsolatban szeretném megkérdeni, hogy hogyan tudnak egyensúlyt biztosítani a kettő között az Európai Unióval kapcsolatban lát az együttműködésre lehetőséget, és milyen fenyegetettséget lát. És Miatovics asszony, a média szabadság képviselője, kiváló munkát végez ezzel kapcsolatban. Eurázsiával kapcsolatban Törökországot hogy látja, hiszen a szólásszabadság, a médiaszabadság és az internetszabadsággal kapcsolatban azért itt vannak fel, kihívások. Ugyanakkor egy ambiciózus szerepet szeretne vállalni, tehát hogyan látja a valósággal kapcsolatban és a szavak közti különbséget. harmadik kérdésem pedig úgy gondolom, hogy az EU-ban és az EBS-ben e is eh, a eh, kondicionalitás és az elkötelezettségek közötti eh, különbséget látjuk, és ön hogy látja, hogy hogyan lehetne leghatékonyabban biztosítani arra, hogy a tagok gazdasági súlyukat bevethetik, hogy ezeket az értékeket érvényesíthessék a saját tagjaink, de különösen a harmadik országokban azért történnek olyan dolgok, amelyekkel kapcsolatban ez fontos lenne. János úr. Köszönöm szépen. Egy gondolatom lenne. Főtitkár úr, amit ön elmondott, megerősíti azt az érzésemet, hogy a többoldalú diplomácia és az európai és szupra-európai intézményeknek az építése a második világháború óta tulajdonképpen az emberiségnek és Európának az egyik legsikeresebb tevékenysége. Az EBS, e az Európa Tanács, az Európai Unió mind ezt mutatja, mindazon hibák ellenére, amelyeket elkövettünk. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sokan mi támogatjuk az EBESZ-t, és meglepett, amit a kollégánk most mondott, hiszen az Európa Tanács irányában kifejtett kritika többünket meglepett, és különösen az Európai Emberi Jogi Bírósággal kapcsolatos megjegyzés, hiszen ez a világító tornya az európai és emberi jogi értékeknek, különösen az európai egyének az államokkal szembeni jogai védelmében. Azt hiszem, hogy amit eddig elértünk kevés forrásokkal, az igenis elismerendő siker. Persze vannak olyan emberek a médiában, elsősorban a brit sajtóban, és nem csak a e, tabloid, tehát a, a e, nem vezető lapokban, e, képviselhetik a saját retrográd nézeteiket, amelyeknek nincsen helye a mai világban. Weigel úr. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni azt öntől, hiszen a nagy tapasztalattal rendelkezik a nyugat-balkáni országot illetően hogy az Európai Bizottság végre a nem megoldott határkérdések ügyét prioritásként kezeli most már, és ezeket meg kell oldani az Európai Unióhoz csatlakozás előtt. Valóban számos meg nem oldott probléma van, és az érzelmek mindig magasra csapnak akkor, amikor valami történik. Nem régiben a hágai bíróság döntése okozott ilyenfajta érzelmeket. Nem tudom, hogy az EBSZ e proaktívan részt tud-e venni ebben a folyamatban, abban, hogy segítsen tárgyalások által a határkérdések megoldásában a korábbi jugoszláv tagállamok esetében. Long... Nagyon hosszú listát kaptam kérdésekkel, és meg kevés az idő, de megpróbálok mindenre válaszolni. Vagy legalábbis a legtöbbre. Peterle képviselő úr kérdésével kezdeném. Hogyan lehet még több hatalmat adni az EBSZ kezébe? Amit tennünk kell, egy, egyrészt természetesen az ebesz beszéltünk erről már, megpróbáltuk erősíteni az intézményünk szerepét a konfliktus kezelés minden területén, tehát mi is újra tervezzük eszközeinket, de végeredményben itt arról van szó, hogy résztvevő országok vannak, és mi nem tudunk semmit sem eldönteni mások feje felett, például a megelőző diplomácia kérdése egy példa erre. A megelőző diplomácia területén mi úgy gondoljuk, hogy egy olyan szerepre van szükség, amely által elmehetünk a válság elején, elmehetünk egy országba, felmérhetjük a helyzetet, utána javaslatokat tehetünk, és megpróbáljuk megszervezni a munkát hogy ha ezt próbáljuk elérni a valóságban, például a jó soros elnökséggel, de hogyha ezt szeretnénk intézményessé tenni, tehát eh, szeretnénk egyfajta struktúrát, akkor nem tudjuk eh, elérni azt. Erről már beszéltünk az ENSZ főtitkárával is, neki is hasonló gondjaik vannak, Senki nem akar Bianco csekket adni egy nemzetközi szervezet kezébe, és nem akarják, hogy beindítsanak egy korai intézkedést, tehát nagyon finom vonan húzódik a korai figyelmeztetés és korai intézkedés között. Tehát mindenképpen pragmatikusnak kell lennünk, és mindig minden alkalommal meg kell vizsgálni azt, hogy milyen politikai térrel rendelkezünk. Az egyik opció az az, hogy a partnerségeket fejlesztünk eh, ki. Kirgisztánban még mindig vannak bizonyos eh, aggályok, főként délen. Egy nagy, eh, egy rendőri intézkedést hajtunk itt végre, amely koncentrál a multietnikai összetételre. Az Európai Unió támogatja ezt, és plusz támogatásról is biztosított bennünket. Talán kihasználtam a lehetőséget arra most, hogy erre emlékeztessem önöket. mindenképpen jó támogatásra van szükség az Európai Unió részéről, hiszen ebbe, az EVESZ nagyon érzékeny területeken működik. A kiberbiztonság számos kérdés érkezett erről a területről. Van egy alapvető vita azt illetőleg, hogy hol lehet meghúzni a határt. Itt ez nagyon nehéz, egyrészt szeretnénk nyíltá válni az internet számára, és a vita során már a terminológia kapcsán is gondok vannak, hogyan lehet például definiálni az internetes biztonságot. Az EBS-ben e azt a megközelítést alkalmaztuk, hogy a kiberbiztonságra úgy tekintettünk, mint a, a fenyegetettség egy szintjére, és azt a módszertant alkalmaztunk, amit kifejlesztettünk az ebs e szem belül. E, itt vannak bizonyos e, bizalomépítő eszközök, eszközök például, hogyha egy kibertámadást történik, akkor bizonyos fajta biztosítékot adunk. Egyes tagállamoknak ez egy nagyon érzékeny megközelítés. Mindenképpen szeretnénk előre mozdulni ezen a területen, de a média szabadsága ugyancsak fontos, ezt is figyelembe kell venni ezen vita során, és vannak olyan résztvevő országok, mint az Európai Unió országa is, amelyek részt vesznek ebben a vitában, nagyon is aktívan. Nyomon követik ezt a vitát. Az a kérdés, hogy a megszorításoknak milyen hatása van az alapvető jogokra, a demokráciára. Ezt illetőleg el kell mondjam, hogy, és ezzel válaszolok azoknak akik az Európa Tanácsot említették. Az ebsz a megközelítésünk azon alapul, hogy erősteni kell az ebesz tagállamaiban a biztonságot, az em- a különböző jogokat, de nagyon különbözőek a megközelítéseink, tehát figyelünk az emberi jogokra, a demokráciára, de ügyelünk a gazdasági fejlődésre, illetve a szigorúbb értelemben vett biztonságra is. Az alapvető értékek kérdése és az, hogy ezt hogyan alkalmazzák az egyes országok, az EBS e önmagában egyfajta keretet kínál a tagállamok számára, amelyet maguk a tagállamok mérhetnek fel, megvizsgálhatják azt, hogy a szervezet többi tagjai hogyan valósítják meg a saját kötelezettségvállalásait. Ez egy nagyon hosszas, hosszas párbeszéd, egy állandóan tartó párbeszéd, és néha ez nagy vitákat is eredményez az szervezeten belül, de ez egészséges, hiszen így van egy helyünk, ahol lefolytathatjuk hetente ezt a vitát, még akkor sem naponta. Tehát az EBS e egy olyan hely, ahol ö, foglalkozunk egymással, értékeljük a különböző kérdéseket, és ahogy mondtam, néha eléggé élénk viták vannak. Vannak olyan országok, ahol egy nap alatt is lezaj, lezajlik talán egy változás. De mindig az a legfontosabb, hogy milyen arányban haradnak a dolgok, The OSCE is not an expensive organization. We have a budget of just over 140 uh, uh, milliárd, 140 milliós költségvetésünk van, tehát ez is hogy nem igazán vagyunk túlságosan költséges szervezet a nemzetközi szervezetek között, és ha megvizsgáljuk azt, hogy, hogy uh, hogy mennyibe kerül igazából egy békefenntartó misszió. Az EBS parlamenti közgyűlése. Nemrégiben gondokba ütköztünk, főként, főként az USA választások miatt. The Assembly is a rather autonomous body. Uh, even its nature, in fact, is... Foglalkoztunk a parlamenti közülés gondjaival. Illetve az EBSZ e felépítésével, de hogy mondtam, szeretnék egyfajta megfelelő kapcsolatot. A munkamegosztás, én nem tudom, hogy ez honnan fakad, ez egy ebesz politika. Az Odír vezetőjével támasztásos felvesztem, az Odírral csak a tervezési szinten találkozunk, és a, gyakran túl későn tájékoztattak, és ahogy mondtam, a az EBS parlamenti közgyűlése eléggé e, autonóm módon jár el. Az ODIR azzal foglalkozik, hogy választ adjon számos kérdésre, például a választások elemzésével foglalkoznak, néha a partnerek kérdésére végzik ezt el, viszont ez nem vezet ahhoz, hogy választás megfigyelést is végezzenek. Európa Tanács, az is egy hosszú fejezet lehetne. Az Európa Tanács nem fedi le az ebs hiszen mi egy biztonsági uh, szervezet vagyunk. Az ODIR viszont uh, egy kicsit feli uh, egymást az Európa Tanácsát, tehát az ő tevékenységük uh, gyakran átfedés mutatta az Európa Tanács tevékenységével. Magasabb szinergiákra és jobb együttműködésre van szükség. És ha jól látom, lejárt az időm. Tehát így próbáljuk ezt megoldani. Az Európa Tanács elvégzett egy tanulmányt is ezzel kapcsolatban. hogyha egy drámai intézkedésekre van szükség, akkor a két eh, szervezetnek kell majd döntenie erről, tehát az Európa Tanács, illetve az EBSZ, azért eh, eh, valami szinte különbözik is egymást. Oroszország tekintetében szeretnék arra mutatni, amit már elmondtam korábban is. Én láttam a vitákat, és tudom, hogy vannak viták az NGO-k, az emberi aktivisták kezelése mi lett, amiatt, hogy nincs médiaszabadság, tehát ismerem ezeket a vitákat. Vannak olyan kísértések is, hogy szelektív módon használjanak fel bizonyos eszközöket, akkor mindig megpróbálunk beavatkozni, tárgyalni ilyen esetekben az illetékes kormányok képviselőivel. És megpróbáljuk elmagyarázni, hogy ezek a gyakorlatok nem elfogadhatóak. Kazasztán, Kazasztán esetében azt mondanám, mint Ukrajna esetében, mi nem szeretnénk ítéletet mondani egy országról, amely éppen a szervezet elnöki tisztjét tölti be, de visszatekintve azt kell mondjam, hogy még segített is, hogy Kazasztán volt a soros elnök, hiszen sokat tettek annak érdekében, hogy mutassák azt, hogy valóban szeretnének példát mutatni másoknak is, tehát sokat fejlődtek, aktívabbá váltak a szervezeten belül. A közép-ázsiai tevékenység sokkal inkább nyilvánvalóbbá vált a szervezeten belül. Tehát a tevékenység továbbra is bonyolult, mindig vannak hullámvölgyek, de mindig türelmesnek kell lennünk, hiszen a különböző társadalmak különbözőek, mások történelmük, és a változásokhoz is idő kell, tehát nem lehet egér utat találni. Amit tehetünk az az, hogy fenntartjuk a szerepvállalásunkat, és az EBS e pont ezt szolgálja. Mi foglalkozunk a különböző napi renden lévő pontokkal, tehát úgy gondolom, hogy jobb, hogyha van egy ilyen eszközünk, amiket fel lehet használni, Törökország, mint mindenki mint mindenkinek törökoznak, és megvan annak a saját kérdései, a média szabadsága, az újságírók helyzete. Én jó magam is hallottam ezeket bilaterális tárgyalások során. Törökország nagyon fontos helyet foglal el az ebeszben. A török nagykövet elnöke a biztonsági bizottságnak a szervezeten belül amely a transnacionális fenyegetettségekkel foglalkozik. Nagyon aktív és nagyon pozitív szerepet játszik a szervezeten belül. Törökország nagyon fontos regionális szerepvállaló a régión belül, és még azon túl is. Az EBS e jó keretet kínál arra az Európai Unió számára, hogy együttműködhessenek Törökországgal és így meg lehetne oldani a kvázisi kérdést is. A feltételek kérdése, az, az önök feladata, az EU feladata, amikor az EBSZ e főtitkáraként beszélek, akkor 57 tagállam képviselőjéként beszélek, a feltételekről nem beszélek, de én tudom, hogy vannak a tagállamok között, vagy a tagállamok csoportjai között feltételek, és ez hasznos lehet arra, hogy előre lehessen mozdulni. Természetesen a feltételek veszélyt is magában ö, foglalhatnak. Ez egy olyan terület, ahol azért óvatosan, ahol azért óvatosan merészkednék. Egyetértek a multilaterális diplomácia lényegével. Úgy gondolom, hogy ha ez nem létezne, akkor nekünk sem lenne munkánk. De nagyon fontos, hogy az Európai Unió is büszke legyen arra, hogy béke Nobel-díjat kapott, és engedjék meg, hogy itt gratulálják is ehhez, ehhez a nagy elismeréshez. Hiszek abban, hogy a multilateralizmus egyre fontosabbá válik manapság, azért, hogy mindenkit megtartsunk, hogy mindig párbeszédben lehessünk mindenkivel, hiszen ez nem károsít, viszont az, a párbeszéd olcsó is, tehát jó, hogy van ilyenfajta lehetőség, még a nehéz időkben is. Olyan időszakot élünk, amikor az EBSZ e által képviselt közösség összetartása nehezebb, mint korábban. Azt is látnunk kell, az EBSZ-en e belüli vita sokkal bonyolultabb, és ezért is sokkal fontosabb az, hogy legyen egyfajta eszközünk. A nyugati Balkán, ez az utolsó kérdés, a határok kérdése. Igen, hogyha mandátumot kapunk, és ha ezt megkapjuk, akkor ott vannak az ott lévő szakértőink, akkor foglalkoztunk ezzel. Az EBSZ napirendje most ez nincs most rajta ez, tehát nem tudom, hogy kinek a van ez rajta, de bizonyára a mandátumunkon belül például a Koszovóban a 1244-es határozat kapcsán is felléptünk, tehát lehet, hogy ez néha problémás lehet, de ahogy mondtam, ott vannak a szakértőink, hogyha szükség van arra, hogy felépjünk ezen a területen, akkor mindenképpen meg fogjuk ezt vizsgálni. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Köszönöm szépen, főtitkár úr. Nagyon jó kis vita volt ez, amit mindenképpen folytatnunk kell majd, és eh, úgy gondolom, hogy mindenképpen majd gyakorlati hasznát is kell meg eh, élveznünk, főként akkor, amikor bizonyos országokat megítélünk, a választási megfigyelés kapcsán visszatértünk az intézmények közötti együttműködésre, az intézmény építésre, és mindenképpen további párbeszédre van szükség. Köszönöm szépen, remélem, hogy a továbbiakban is kapcsolatban maradunk, és minden jót kívánok Önnek. Thank you very much.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 Wir kommen jetzt unmittelbar zum nächsten Tagesordnungspunkt. rá is térünk a következő napirendi pontunkra, ami a négyes napirendi pont. Az Észak-Kelet-Afrikára vonatkozó uniós stratégia, hol van a felelős? Tanok úr, ba, valószínű tényfeltáró misszióra indult. Jánó?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 Charles, tiéd a szó. Well, um, I already made a... Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány héttel ezelőtt már hosszasan bemutattam, hogy miről is szól ez a jelentés, úgyhogy most csak röviden vázolnám a jelenlegi helyzetet. Először is szeretnék köszönetet mondani az emlékjelentéstevőknek, nagyon jó volt az együttműködés, Az 18 kompromisszumos módosítást sikerült kidolgozni, nagyon kiegyensúlyozatlan le, lettek ezek a kalóz kodás elleni harc, aztán a szegénység elleni harc és a szervezett bűnözés elleni harc a régióban nagyon a legfontosabb része ennek a jelentésnek, de természetesen vannak más kapcsolódó fontos témák, emberi jogi helyzet, gazdaság és a regionális integráció kérdése nagyon fontos az EU külön megbízottjainak a szerepe, illetve az Afrikai Unió szerepe a régióban. Nos, azt hiszem, hogy a kompromisszumokban ezek a témák egytől egyik szerepelnek. A jelentés szól az Európa, új etiópiai ö, kormányról is. Számukra ez egyfajta lehetőség, hogy az emberi jogi helyzetei javítsanak, és elég keményen szólunk az eritreai emberi jogi helyzetről. Azért szeretném elmondani, elnök úr, hogy mennyire csal, mekkora, csalódás, mekkora csalódásom a néppárti állásfoglalás miatt, hiszen a néppárt megpróbálta azt elérni, hogy töröljünk mindenfajta utalást a szomá, szomáli földre, Szerintük szerintük még a figyelembe vesz dolog is egyfajta, egyfajta ünneplése a szomáli földnek. Nos, gondolom ezt, tehát úgy gondolják, hogy a jelentésből mindent töröljünk, ami szomáli földre vonatkozik, hát szerintem ez nem elfogadható. Aki nem tudja, szomá, nem ismeri szomáli földet, elmondom, hogy 60-es évektől kezdve beszélhetünk róla, és a 60-as, és azt gondolom, hogy a francia néppárti ko- kollégák Djiboutit próbálták védeni, ugye Fran- Francia-Szomáliának is hívtuk ezt, próbálták azt elérni, hogy ne legyen független föld a spanyol kollégák fejében nyilván a katalán szeparatista mozgalmak vannak, amely jelenleg csúcspontjukat érti, de hát Katalónia már 300 éve része Spanyolországnak. Szomáli földdel kapcsolatban nem hiszem, hogy ez bármiféle precedens lenne, bármi is történik öt. Egyébként nem nagyon volt olyan spanyol kolléga a néppártban, aki, aki az indonéz, dél-indonéziával kapcsolatban, vagy más függetlenségi törekvésekkel kapcsolatban tiltakozott volna. Nem értem, hogy miért probléma most Szomáli föld, Mogadisúval párbeszédet hozott létre szomáli föld, és ezt mindenképpen tudomásul kell venni. Nem hiszem, hogy egy komoly, nem, nem hinném, hogy Spanyolországról szóló komoly jelentésben nem kéne szólni arról, hogy Katalóniának milyen, milyen törekvései vannak. A 13-as módosított támogatom, a DEVE véleményében is támogatom a módosítókat. Remélem, hogy holnap reggel a szavazásra minden kész lesz. A titkárság számára előkészítettem az anyagot, és remélem, hogy meg tudjuk oldani ezt a problémát. Remélem, hogy a 13-as kompromisszumos módosítót meg tudjuk oldani. Szavazunk erről majd, és a a danzsanféle módosítóról külön szavazást kérek, ugye ennek az lenne a lényege, hogy hogy az én, hogy a szomáli földre való utalást töröljék. Ennyit szeretem volna mondani, köszönöm kollégáknak, és holnap reggel fogunk erről szavazni délelőtt. Tack så mycket, herr ordförande, och ett eh, alldeles speciellt... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani Tenok úrnak, aki egy alapos munkát végzett, és szeretnék köszönetet mondani azért is, hogy már a kezdetben bevontak bennünket. Ha jól tudom, 250 módosító volt, és számunkra hogyha most magunkról beszélek, akkor azt mondom, hogy a teljes ö, ö, frakciómról beszélek, akkor számunkra az emberi jogok hangsúlyozása volt a legfontosabb. Persze nem tudtunk a résztekre koncentrálni, hiszen sok mindent lehetne ezen országok kapcsán felvetni, a határok kérdését, az országokon belül bizonyos régiókat, de a fő feladatunk abban áll, hogy azon legyünk, hogy az ott élők valóban élhessenek jogaikkal, hogy szabadságban élhessenek, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása megvalósuljon, és hogy demokratikus kormányzási formák jöjjenek létre. Tehát erre kell koncentrálnunk, mert nagyon régóta tart ez a problémás időszak ezen a régión. A külügyi szakbizottság részéről nagyon fontos itt a feladatunk. Négy olyan pont van, amit kifejeztünk, néhányan ezt lehetettek, néhányan nem. Úgy gondolom, hogy az külügyi szakbizottságnak sok mondani valója lehet itt. Igazából nem értem azt, hogy miért hangsúlyozzák azt, hogy szomáli föld függetlenségre törekszik. Miért kell ezt mindig kiemelnünk? Hiszen de facto szomáli föld létezik, és létezni is fog. Nem hiszem, hogy hasznos az, hogyha állandóan kitartunk ezen pont mellett. Már korábban elhangzott az, hogy ott egy svéd állampolgár börtönben van, és egy kompromisszum alapján elfogadtam azt, hogy Tenok úr ismételten rámutatott arra, hogy egy nevet kiemeljünk, de tudjuk, hogy ez a svéd állampolgár még mindig börtönben van, akár csak sokan mások, szabadságharcosok vagy újságírók. Tehát most arról van szó, és ez benne van a kompromisszumban is, hogy szomáli föld a függetlenségre törekszik, és főként ez a szocialisták módosítójában lett kiemelve. A Devel tagja is vagyok, és örülök, hogy ezt figyelembe veszik, de De fontos az, hogy már a kezdettől fogva a frakciókon belüli jelzéseket jól ö, értelmezzük, és ezért én sem igazán értem azt, hogy mi áll e mögött. lehet, hogy mégiscsak időről azt, hogy annak, hogyha engedünk ennek a törekvésnek. Mr. Chairman, um, I'd like to thank Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Tenok úrnak ezeket az erőfeszítéseket, hogy kompromisszumokat tudjon kötni az én frakciómmal. A nézetünk különböző, de azért megpróbáltunk egyességre jutni, még abban is, hogy a szomáli földdel kapcsolatban úgy utaljunk, ahogy ő, ő, ő az államiságról vélekedett. Nem hiszem, hogy az EU-nak az Afrika szarvával kapcsolatos politikája helyes. Támogatjuk az utalást a zöldekkel együtt 2011-2012-es etióp királya kapcsolatos gondolatokra, amelynek nemzetközi jogban semmi alapja nincsen, és tulajdonképpen rosszabbítaná a helyzetet Szomáliában, hiszen e- most is már szörnyűséges a helyzet. Ugyanakkor remélem, hogy az új főképviselő szerepe, akit Lady Ashton most nevezett ki, segít majd abban, hogy ezt a problémát megoldjuk, és foglalkozzunk a lényeges ottani kérdésekkel. ez az etiópiai és az Eritrea közötti harcot illeti, amely a szomszédaikra is kihat. Eritrea emberi jogi szempontból szörnyűséges helyzetet mutat itt említettünk egy svédet, de tulajdonképpen ezer más ember van, akik, eh, akiket megkínoztak és meghaltak a kínzás eredményeként, akikről egyáltalán nem is tudunk, vagy az Izáez börtönökben eh, kínoznak. De az etióp helyzet sem túl jó, de mi úgy tettünk, mintha a szövetségesünk lenne, és behonytuk a szemünket az a dolgok előtt, amik ott történnek, és ez tulajdonképpen rosszabbá tette a helyzetet. Etiópia és Eritrea közötti halál, a határ kijelölése, illetve annak hanyagolása tulajdonképpen egy nagy-nagy hiba. Egy bíróság hozott döntést, és Etiópia úgy döntött, hogy ezt nem követi. És ez az oka a bajoknak, és felháborító, hogy az EU a nemzetközi jog tiszteletéről beszél, de mégsem veszi ezt olyan szigorúan Etiópia esetében. Különösen, amikor a pénzekről van szó. Hiszen nem teljesítette Etiópia ezt a határ kijelölésnek a feladatát, hiszen pedig ez szuverén döntés volt részticékről. Az emberi jogi helyzet Etiópiában szörnyű, Eszkildennek a, egy ö, intelligens újságíró, aki egy európai ö, díjat is kapott, aki és ugyanakkor ott vannak azok az eritreai bebörtönzöttek, akikkel ő foglalkozik. Megpróbáljuk a kompromisszumokon keresztül biztosítani azt a lehetőséget, hogy Etiópiában változásokat eszközöljenek, hogyha az új miniszterelnök elég bátor lesz ahhoz, hogy ezeket bevezesse. És nyilvánvalóan elsősorban a politikai bebörtözöttekkel kapcsolatban szeretnénk tenni. Ebben az országban a muzulmánok és a keresztények között a kapcsolat csodálatos volt korábban, de az utóbbi években ez romlott. A korábbi miniszterelnök tevékenysége során, aki muzulmán vezetőket próbált kinevezni, és ennek komoly következményei voltak. Ez példája annak, amikor az EU elvei és szavai nem felelnek meg a helyszínen folytatott politikának a jelenlegi külpolitikánk Etiópiával, vagy egyáltalán Afrika szarvával kapcsolatosan felháborító. Köszönöm. Thank you, um, Mr. Chairman. Uh, well, um, on Mr. Svensson. Köszönöm szépen, elnök úr, Svensson úrnak. Hát az egyik eredeti módosítóját azt gondolom, hogy visszavonta. Itt azt kérte, hogy üdvözöljem a szomáli földi függetlenséget, úgyhogy 180 fokos fordulattal tér az eredeti álláspontjáról, de talán egyeztetik én a frakcióval. Nos, a szomeli föld kérdését egyetlen bekezdésben utalok, és aztán megpróbáltam azt elérni, hogy a szocialisták és a liberálisok is egyet tudjanak érteni a kompromisszummal. Azt hiszem, hogy itt elég komoly gond van ezzel a, ezzel a bekezdéssel kapcsolatban. Megfelelő szintű jelentésnek kéne szülő, születnie Afrika szarvára, és ne felejtjük el, hogy Puntföld is épp ugyanolyan független, mint Szomáli föld, és jó lenne, hogyha a déli részeken stabilizálódna a helyzet. Gomes asszony, köszönöm szépen, megköszönöm a szocialisták támogatását a 13-assal kapcsolatban. A kenyai invázió kérdése Szomáliában, hát nem vagyok én nemzetközi jogász, de ez vitatható. A kenyaiakat, a turistákat elrabolják, aztán átviszik őket Szomáliába, az emberi jogok kérdése is felmerül egy ilyen bukott államban, tehát hosszú itt a sor. Abban kell, abban azzal is lehet vitatkozni, hogy Kenyának igaza volt el, vagy nem. Kész kérdéses. A 12-es bekezdéssel kapcsolatban nem vagyok nemzetkizők, ezt még egyszer mondom, de csak politikusként mondom azt, hogy egy komoly EU-s szakértő jött el hozzám, egyeztettünk, a, egyeztettünk azzal kapcsolatban, mi legyen a megfogalmazás, a demarkációs vonalról, hiszen nagyon fontos az, hogy a közösségek tudjanak egymással érkezni, és ez betartja az ENSZ biztonsági tanácsának döntését is. Ez nyilván nagyon kényes kérdés, és az EU-nak erről van egy álláspontja, és nagyon szeretném, hogyha ezen álláspont igazodna az én jelentésemhez, hiszen az a lényeg, hogy egyetlen hangon szólaljon fel az Európai Unió Eritrea Etiópia ügyben. De értem én azt, hogy a, egy nemzetközi bizottság Eritrea mellett és Etiópia ellen döntött. Köszönöm szépen, remélem holnap gyorsan lemegy majd a szavazást, száz nem tudom hány módosító maradt még a kompromisszum mellett, de szerencsére már nincs több mint 150. Köszönöm. Köszönöm. Gyanakó asszony jön, vagy már megérkezett? Majdnem megérkezett. Mi is lehet, lehet szó, Oké. Okay. Bien, pasamos por lo tanto al punto número... Köszönöm szépen, ötös napirendi pontra térünk. Relativo al informe... Az ötös napirendi pontunk 6 per 2012-ös számú főjelentés a ciprusi török közösségnek nyújtott uniós támogatás. Giannaku asszony a vélemény előadója, és megadom neki a szót. Parece que no está la señora ponente. Látom, nem készült még el. Nincs még itt. Jelentéstevő asszony. Na nézzük, mit mond a titkárság. Talán a bizottság képviselőinek lehetne előtte megadni a szót. Bueno, me indican que la, la señora... Azt a hírt kaptam, hogy Janakú asszony szeretne ugyan itt lenni, de kis gondja van a bejáratnál, hiszen bizonyára tudják, hogy tüntetés van, nem nagyon tud bejönni az épületbe, ez tehát a gond. Hát én azt javaslom, hogy Watson úrral kezdjünk, ő árnyékjelentéstevő, és utána pedig megadjuk a szót a bizottság képviselőjének, és reméljük, hogy addig csatlakozni tud hozzánk gyárnak asszony. De nyilvánvaló, hogy minden frakció megkapja majd a szót. Tessék, Watson úr. Thank you, Chairman. I, uh, sympathize. Köszönöm szépen elnök úr, e, részvétem Janakó asszonynak, a farmerek most elég nehézé teszik a helyzetet. Szeretném minden esetre megköszönni Janakó asszonynak a munkát, és hogy nagyon eredményes árnyékjelentést tevő ülést tartottunk a múlt héten Strasbourgban. Nagyon örülök, elnök úr, hogy beszámolhatok arról, hogy ezen az ülésen több kompromisszumos megoldást találtunk, amely széles korú támogatásra talált a frakciók között. Nem fogom most a módosítóknak a számát említeni, hiszen a számok eléggé megtévesztőek, legalábbis az én nálam lévő számok. Mindenesetre arra kell rámutatni, hogy a kompromisszumos megoldás az Európai Bizottságot felszólítja arra, hogy a tanács eh, rendelet, 389-es rendeletet támogassák. Eh, a pénzügyi támogatásnak a 2006 eh, óta történő folyosítását felül kell vizsgálni. Ez a támogatás Ciprus újraegyesítését szolgálta, és ez a jelentés is ezzel foglalkozik. A számbevőszék arra a következtetésre jutott, hogy a bizottság jó munkát végez igazából nehéz körülmények között. Azt hiszem, hogy Gyanakolyú asszony jelentése is elismeri ezt, és bizonyos ajánlásokat tesz a bizottságnak a jövőt illetően. Persze, ez a tulajdonjog kérdésével kapcsolatos, amely mindkét közösséget illeti a szigeten. És van egy külön módosító, amiben felhívják az Uniót, hogy egy olyan mechanizmust hozzon létre, amely több éves perspektívát nyújt annak, hogy ezeket az alapokat eh, biztosítsák. Nem tudtunk minden frakcióval együtt egyetérteni ezzel kapcsolatban, épp ezért ezt külön nyújtjuk be. Aztán a közvetlen kereskedelmi kapcsolatokat is külön módosítóban taglaljuk, amely fontos a megállapodás szempontjából, amely lehetővé teszi az északi részét a szigetnek, hogy újra felvirágozzon a kereskedelem, és hogy elősegítse a béke folyamatot. A frakció üdvözli annak módját, ahogyan Gyanakoyu asszony pluralista módon irányította ezt a megbizatást, megbeszéléseket, és támogatjuk a kompromisszumos módosítókat. Az egyikkel kapcsolatban lesz egy kis szóbeli módosító. De mióta elkezdtem beszélni, Gyanakoljó asszony belépett a terembe, és azért én most akkor el is hallgatok, hogy ő vehesse át a szót. Köszönöm szépen, Watson úr! Valóban megérkezett Janak asszony, üdvözlöm őt. Meg is adom neki a szót, hogy mutassa be a jelentést. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά οφείλεται... Köszönöm szépen, elnézést. Köszönöm szépen, elnézést kérek a késésemért. A biztonsági intézkedések tették nehézé a parlamentbe való belépést, lehetetlené tették tulajdonképpen. A jelentésem a számvevőszék külön jelentésével foglalkozik, amely az Európai Uniós, eh, Unió a ciprusi török közösségnek nyújtott uniós támogatással kapcsolatos. Feltételezem, hogy csak ezzel a témával foglalkozhatunk, és nem más megjegyzéseket tehetünk Ciprus problémájával kapcsolatban, hiszen itt ez egy, a, a különleges jelentésével kapcsolatos. Épp ezért a ciprusi török közösségre koncentrálunk csak. És pedig a tanács rendeletének keretei között. Az Európai Bizottsággal kapcsolatos eszmecsére alapján én is úgy látom, hogy ők is ezt tartják szem előtt, tehát hogy a tanácsnak a rendeletét tartsuk szem előtt. A, épp ezért egy több éves keretbe akartuk a kompromisszumos megoldásokat tenni, hiszen ez feltételezi, hogy Ciprus kérdését eh, nem fogják rendezni egyelőre. És a Költségvetési Ellenőrző Bizottsággal kapcsolatban a bizottság azt mondta, hogy szerintük nem kell több éves eh, terveket eh, összeállítani, hiszen a támogatást azt évenkénti alapon kellene biztosítani. A közvetlen kereskedelemmel kapcsolatban a parlament már megfogalmazta véleményét, eh, és ennek semmi köze a jelenlegi véleményhez. Az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban mind a bizottság, mind a parlament kifejtette állásfoglalását. Ugyanakkor a jogalap jogalapot elutasította a jogi bizottság 2010-ben. 18 szavazat volt ellene és 5 mellette. Épp ezért nem foglalkozhattunk ezzel a kérdéssel. Kompromisszumos megoldásokat javasoltunk, és az árnyék jelentéstevőkkel és a különböző frakciókkal megbeszéltük ezeket. Egyetértettünk abban, hogy támogatjuk ezeket a kompromisszumos módosítókat. Nem tudom, hogy Watson úr milyen szóbeli módosítóról beszélt, hiszen azt mondta, hogy ez szeretne egy ilyet benyújtani, hát majd meglátjuk, amikor eljön az idő erre. A javaslat világos, üdvözöljük a számvevőszék jelentését, támogatjuk a bizottság véleményését, tehát hogy a támogatást folytatni kell éves alapon, tehát mi nem támogatjuk a több éves perspektívát. Ennek a kérdésnek semmi köze a közvetlen kereskedelemhez, hiszen ezt visszautas, elutasította a parlament, és a jelentésben nyilván foglalkozunk a régiókhoz való hozzáféréssel is, azon régiókról, amelyek a katonai ellenőrzés alatt állnak. Kifejtjük azt az óhajunkat is, hogy a a tengervíz sótlanításával kapcsolatos problémák újra jelentkezését megakadályozzuk. Tehát a jelentéssel kapcsolatban ez ennyi szerettem volna mondani, hiszen csak a szék. külön jelentésére foglalkozunk, nem pedig nem a többi kérdéssel. Köszönöm szépen, most a bizottság képviselője következik, és Watson úr, kérem, hogy pontosítson pontosan, mire utalna a szobai módosító. Attól tartottam is, elnök úr, hogy ez felteszi ezt a kérdést. Nincs előttem a, az a lap, ami erről szólna, a liberálisoknál ma vitatkoztunk erről, majd egyeztünk meg valamiben, de amint tudom, felveszem a kapcsolatot Gyának asszony titkárságával. Egy dolgot csak, elnök úr, azzal kapcsolatban, amit Janak asszony mondott, a számvevőszék egyik ajánlása az volt, hogy legyen egy több éves tervünk az Észak-Ciprusi régió finanszírozására. Köszönöm szépen, hogy az elnök akkor érdeklődéssel várjuk a szobeli módosítás tartalmát. Most pedig Degucsi asszonynak adom meg a szót a bizottság képviseletében. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy a bizottság is megkaphatta a szót, és Köszönöm szépen az afetnek ezt a véleményt, és főként Janako asszonynak szeretném megköszönni a tervezetet. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy emlékezzünk arra, hogy mi volt a, a török cipriota közösenek adott program célja az volt, hogy segítség, sikerüljön segítséget adni a szigetnek. Ez egyetlen olyan segítség, amit eh, eh, a török ciprióták eh, kapnak. És szeretnék rámutatni arra, hogy az Európai Számövőszék pozitív jelentést adott, és ez véleményünk szerint megfelelően mérte fel munkánkat. Persze gyenge pontokat is felvetettek, és az Európai Bizottság már elkezdett foglalkozni ezekkel a pontokkal, tehát elvégeztük a házi feladatunkat. Ami a fenntarthatóságot jelenti, úgy gondoljuk, hogy a számvevőszék joggal mutatott rá erre, mint komoly kérdésre. Úgy véljük, hogy a számvevőszék ugyancsak helyesen mutatott rá arra, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatban milyen problémák vannak. Az egyik gond az a török cipriota kedvezményezettek alapjával kapcsolatos. Megpróbálunk ezzel foglalkozni. Ezen kívül nincs egyfajta előrejelezhetőség a támogatás kapcsán. Természetesen fontos az, hogy lássuk azt, hogy milyen nagyobb politikai kontextus látható, viszont az is lényeges, akár csak ahogy azt a szemvőszék javasolta számunkra, meg kell próbálnunk találni egy olyan módszert, amelyel bánni tudunk a következő több éves keretben ezzel a problémával. Természetesen átfogó rendezésére van szükség a ciprusi kérdésnek. Az Európai Bizottság már konkrét javaslatokkal is előállt, és ezért természetesen hálásak vagyunk mindenfajta parlamenttől kapott segítségnek, ugyanis ezek alapján tudunk javaslatot tenni, viszont ehhez hogy ezt elvégezzük, akkor követési hatóságra is szükségünk van. Ami a célkötőzések kérdését illeti, amiről ugyancsak tárgyaltunk a véleménytervezetben, illetve a különböző módosítónkban. Véleményünk szerint nagyon fontos az, hogy minden célkitűzést felvessünk, hiszen ezek nagyon fontosak ahhoz, hogy el lehessen érni munkánk legvégső célkitűzését, hiszen a, a legfőbb cél az az újraegyesítés, és ezért üdvözöljük azokat a módosítókat, amelyek ezekhez a célkötőzésekhez kötődnek. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak a két közösséget illető projektekről. Amikor az Európai Bizottság a pénzügyi támogatásokról dönt, illetve arról, hogy milyen mértékben finanszírozzon egy projektet, akkor mindig azt mérlegeljük, hogy késze ez a projekt, érett ez a projekt, fenntartható ez a projekt. Sajnálatos módon nincsenek mindkét közösséget érintő projektek, sokkal többet szeretnénk látni, és ezért nem tudunk mindig uh, olyan mértékű támogatást nyújtani, amilyet szeretnénk. Az egyik Fennálló kérdés a sótalanítási létesítmények kapcsolatos projekt finanszírozása. A számvőszeg azt mondja, hogy ez visszalépést jelentett a finanszírozás területén, ezzel egyetértetünk. Viszont az Európai Bizottság éves előlépési jelentésében, amit elküldünk minden évben a parlamentnek, ezen program kapcsán feltártuk azt, hogy voltak problémáink, ezt nem titkoltuk, főként amiatt, hogy nem tudtunk belépni a területre, a török katonaság ezt megtartotta. 2010-ben ez megszűnt, de amikor ezeket a korlátozásokat megszüntették, akkor a szerződéses fél nem akarta folytatni ezt a projektet. Amit szerettem volna még elmondani, hogy azok a, az összegek, amit elkülönítettünk ezekre a projektekre, azok most már nem elhetőek, nem fizettek ki semmit, de és mivel e, itt van egyfajta korlátozás az évek számát illetően, hogy meg lehet felhasználni ezeket az összegeket, és ezért arra jutottunk, hogy hasznos lenne egy hasonló projekt, és ebben szeretnénk majd kérni az Európai Parlament támogatását egy ilyenfajta projekthez Bocsánatias. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy van-e még olyan frakció, amely szeretne hozzászólni ehhez a kérdéshez. Én a frakcióm nevében szeretnék azért valamit mondani, nem elnökként tehát, hanem a frakción képviselőként szeretnék valamit mondani. Először is szeretnék köszönetet mondani Janak asszonynak a jelentésért. A frakcióm természetesen minden olyan támogat, amely hatékonyan megoldaná a ciprusi problémát, ami ciprus újraegyesítéséhez vezetne, így aztán a török-ciprusi közösség pénzügyi támogatását is támogatjuk, hiszen ők is ugye EU-s polgárok. Ne felejtjük el, hogy 74 óta a törökök a ciprusi terület 37%-át elfoglalták, és egyáltalán nem könnyű a bizottság, rész, bizottság számára Eh, ez, ezt a helyzetet eh, kezelni, tudván, hogy a teljes ciprusi sziget tagja az Európai Uniónak. Az egyetlen megoldás a frakciónk számára a sziget újraegyesítése. Nos, az Európa Bizottság nem nem tett semmi olyat, amely megakadályozni a, a sziget újraegyesítését. Azt hiszem, hogy az elmúlt években előrelépés történt, az infrastruktúra javult, az életminőség is javult, de a frakciónk úgy vélekedik erről, hogy több éves terv alapján nem lehet megadni ezt a finanszírozást, mert ez rossz értelmezést szülne, rossz jelzéseket küldene. Ez azt jelenteni, hogy lemondunk a sziget egyesítéséről. Az Európa Bizottság szabályozása értelmében vissza kell adni a földterületeket a jogos tulajdonosoknak, és nagyon fontos az is, hogy eh, eh, hogy, eh, a, hogy hozzáférhetőek legyenek egyáltalán az észak-ciprusi területek, mert a, mert a török hadsereg nem teszi ezt lehetővé. Aztán a kettes módosításnál szeretnénk részenkéti szavazást olyan kérdéseknél, amelyek mind a két közösségre hatással van. A tulajdonjogi problémát, a tulajdonjogi probléma megoldása egyik kulcskérdése a török-ciprusi problémának, illetve az újraegyesítés, jövőbeli újraegyesítésnek. Megköszönöm Gyanak asszony munkáját, várjuk a kompromisszumokat és az említett problémák eltekintve semmilyen gond nem merült a részénkről. Gyanak asszony szeretne még valamit szólni? Igen, lezárja a kérdést, úgy látom. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Köszönöm szépen. Elnök úr. Nagyon érdekes volt az eszmecsere. A kompromisszus módosítókkal kapcsolatban is jó volt a vita, és remélem, hogy a szavazatok során sikerül jó álláspontot kialakítani a számbevőszék különleges jelentésével kapcsolatban. És jól meghatároztuk azt a területet, amelyet le kell fednünk a több éves programmal kapcsolatban, de hát hallottuk, hogy a bizottság nem lát lehetőséget a több éves programra, hiszen valóban folyni kellene valamennyire eh, ahhoz, hogy több éves döntéseket hozhassunk. Persze reméljük, hogy a ciprusi kérdést majd valamikor rendezni fogják. Épp ezért én nem támogatom ezt a pénzügyi megoldást. Ugyanakkor, mint ahogy előbb is mondtam, ezek a kérdések nem foglalkoznak a ciprusiak kérdésének a rendezésével, vagy pedig a közvetlen kereskedelemmel, amelyet már a parlament elutasított. Tehát hogyha ez így történne, akkor konfrontációt ered, kezdeményezne. Köszönöm szépen, Janak asszony, holnap délelőtt fogunk szavazni erről, az, erről a jelentésről. Következik a hatos napirendi pont, beszámol az EU-Egyiptom munkacsoport 2012. november 14-i kairói látogatásáról. Franka úrnak adom meg a szót, aki a csoport tagja. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr! A parlamentből öten látogattunk el Egyiptomba, és bekapcsolódunk abba a munkába, amelyet Egyiptomban kapcsolatban végzett a főképviselő. Ugye elég hosszú ideje tart ez a munka, Tunéziával és Jordániával kezdődött el egy egész sorozat, és az lett, ez volt ennek a, az értelme, vagy az elképzelése mögött az volt, hogy az arab tavasz országaiban, az átmeneti időszakban segítsünk valamennyest. Úgy gondolom, hogy nagyon sikeres volt ez a, ez a csoport, nagyon örültünk annak, hogy a főképviselő asszony parlamenti képviselőket is meghívott ide. Ugye megvan a főképviselő asszonynak a saját, saját agendája, de mindenképpen fontosnak gondolta ő is, hogy egyfajta egységes hangot képviseljünk az Európai Unió részéről az arab tavasz országaiban. Elég bonyolult tevékenységről van szó. Tajani úr, a főképviselő asszony, és Füle úr is, Füle biztos úr is jelen voltak, illetve részt vesznek ebben a folyamatban. Bernardino Leon és részt vett ebben a munkában. Nagyon sok magasrangú nagyon sok magasrangú miniszter is, kormányképviselő miniszter is részt vett, ott volt egy bolgár külügyminiszter, ciprusi külügyminiszter, és elég sok államtitkár is Európa, az Európai Unióból. Nos, nem csak kormányképviselők voltak ott, tényleg politikai személyiségek, hanem nagyon sok európai vállalkozó is. Nos, nem csak a politikai átmenettel foglalkozik ez a folyamat, hanem a munkahely teremtéssel, hiszen az átmenethez erre is szükség van. Ne felejtjük el, hogy a gazdaság és munkaügyi helyzetet alapvetően megrázta az arab tavasz. Tehát vállalkozói, gazdasági és politikai kérdésekről is szó volt. A civil társadalom képviselőivel is egyeztettünk. Ők nem csak szervezett civil társadalmi, vagy civil társadalmi szervezetekből erednek, hanem olyanok is olyanok is ott voltak, olyan civil társadalmi képviselők is, akiket a, az európai küldöttség választott ki. Nos, főképviselő asszony és szolgálatai és szolgálata rámutattak arra, és nagyon sikeresen tették meg azt, hogy nem csak a hivatalosan kiválasztott személyekkel kell párbeszédet folytatni, hanem másokkal is. Nos, mindkét párbeszédben a hivatásosban is, és nem is részt vettünk, az első párbeszédben csak egy zöld képviselő volt ott, mert improvizálni kellett a jelenléttel, de aztán de részt vett Füle úr, Füle biztos úr is ebben az első találkozóban. Aztán a nemzetgyűlés, illetve az alkotó nemzetgyűlés tagjával is egyeztettünk, ugye ők dolgozzák ki az új alkotmányt, bizonyára tudják, hogy az házat, az, az ház föloszlott. Nos, jelenleg arról folyik a vita, hogy miből induljon ki, a, milyen alapon nyugodjon az alkotmány kopt kisesség sorsáról is nagyon sokat beszéltünk, illetve hogy pontosan milyen szavazás sal, milyen szavazási eredménnyel, milyen többséggel lehet elfogadni az új alkotmányt. Nagyon jól zajlott egyébként a párbeszéd, nagyon hosszú volt maga a találkozó, a legtöbb fontos kérdést sikerült napirendre venni, és azt hiszem, hogy mind a két fél számára nagyon sikeres volt ez a találkozó. Még egy dolgot szeretnék mondani, elnök úr, a párbeszédben ugye részt vett Füle biztos úr, és az emberi jogi képviselő, pedig kollégánk Lambrinidis úr. Éjszaka illetve este egy vacsorát rendezett Eston asszony, az összes résztvevőnek ott, ott voltak a parlamenti képviselők is másnap. Nagyon érdekes eszmecsere az egyiptomi elnökkel. Itt röviden kifejtettük a mi álláspontunkat, ugye elég sokan vettek részt egyébként ezen a meghallgatáson, és meghívtuk az egyiptomi elnököt a parlament plenáris ülésére, és erre pozitív választ kaptunk. Beszéltünk a Task Force-ról és katonai megnyilvánulásáról, ugye bizonyára emlékeznek rá, hogy az imént említettem, hogy Tajani úr a vállalkozói csoportot, vállalkozói task force-ot képviselte, és azt hiszem, hogy azért van nagyon sikeres az eszmecsere, mert nem kellett ki kerülni egyetlen témát sem, az iszlamizációról is beszéltünk az átmeneti, átmenettel kapcsolatban. A... Nos, ott aztán találkoztunk a miniszterelnökkel, ott beszédet tartott a főképviselőasszony, hogyha megkérdezik tőlem, hogy mi volt az alapbenyomásom, azt kell mondjam, hogy nagyon jól sikerültek a találkozók, az Európai Parlament és az Európai Unió nagyon konstruktív volt, el tudtuk mondani az álláspontunkat, nagyon nyitottak voltunk. Úgy gondolom, hogy nem beszélhetünk arról, hogy új kapcsolataink vannak Egyiptommal, hogyha nem teszünk még mindent azért, hogy megértsük őket, minden lehetséges energiánkat be kell fektetni ebbe a kapcsolatban. Azt hiszem, hogy példaértékű lehet ez a eszmecsere sorozat más, más task force-okkal kapcsolatban és más országokkal kapcsolatban is, de nem szeretnék erről beszélni, mert ez nincs napirenden. Az elmúlt napokban Egyiptomban azonban történtek bizonyos dolgok, például az államügyész kijelölésével, illetve a Tahrir téri eseményekkel kapcsolatban az elnök új um, jogköreiről. Nos, mi, mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy megfelelő legyen a kapcsolat, természetesen tiszteletben tartva a partnerünket, és nagyon fontosnak tartjuk a eh, hatalom megosztását. Az egyiptomi fél is, és a munk és a főképviselő asszony is azt hiszem megelégedett volt az eszmecserével kapcsolatban. Nagyon fontosnak tartuk és hangsúlyoztuk a nők helyzetét, a kisebbségek helyzetét, az alap szabadságjogokat. Egyiptomi részről egyébként érdekes volt egy kopt képviselő asszony beszéde, aki önmagát nem kisebbségi képviselőként látja, hanem egyiptomiként. Nem volt egyszerű tehát ez a feladat, de, még, de sikeres volt. Nagyon fontosnak tartom, hogy politikusok is ott voltak, vállalkozók is ott voltak, tehát több mint 50, 50 tagot számlált az EU-s delegáció. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy olyan Európai Unió, ahol állandóan megosztottságok vannak, félre tudja ezt tenni, és amikor nemzetközi kérdésekben kell föllépni, akkor egy hangon szólalt meg. Ezt, szeretném, ezt szerettem volna mondani, Neyers asszony, De Kaiser asszony, Sargentini asszony, és ott voltak, és Karin úr, úr is az EFL frakcióból, azt hiszem ők is ki tudják egészíteni a mostani beszámolómat. Köszönöm szépen, Salafranca úr. Néhányan már szót kértek, Száki asszony az első. Szkaki. Thank you. <laughs> Sorry. Köszönöm szépen. Hát, kicsit félretettem a fordítást, de aztán utána már hallottam a nevemet. Elolvastam a jelentést erről a munkacsoporti látogatásról, és lenne egy kérdésem a legutóbbi fejlemények kapcsán Egyiptomban, hiszen, ha jól tudom, a munkacsoport egyenlőbb szintű együttműködést kíván elérni Egyiptomban, erre törekedtek a látogatás során is mindenfajta segítségnyújtás, ígéretek, illetve kísérletek arra, hogy újfajta támogatási programokat lássák kifejleszteni Egyiptommal, azok fogjává esnek a többet a többért elvnek, tehát több reformot, több demokráciát, elfék, ellensúlyok, hatalmi, hatalom megosztása. Ezek nagyon fontosak számunkra, Mursi elnök reagált az eseményekre, mm, magát a szabályok felé helyezte, és azt mondta, hogy ők teljesítettek sok mindent, és nem tudom, hogy Szelefronka úr mit gondol erről, hogy itt tényleg kiállunk-e a többet többet mellett, hiszen a tárgyaló fel úgy tűnik, hogy inkább kevesebbet akar kevesebbért, úgy gondolom, hogy egyértelműnek kell lennünk, hiszen támogatnunk kell az egyetemeket a következő generációt, meg kell mutatni számukra azt, hogy a fékek és ellensúlyok nem az utcán tapasztalhatóak, hanem a jogszabályban kell, hogy megtalálhatóak legyenek, hiszen a demokrácia nem arról szól, hogy nem csak arról szól, hogy egy ember egy szavazat, hanem vannak itt minden, vannak alapvető értékek minden egyiptomi számára. Köszönöm szépen, elnök úr. This Friday I was speaking in London. Köszönöm, elnök úr. Pénteken Londonban diplomatákról beszélt, diplomatákkal beszéltem. I think I'd like to take this opportunity to pay a very special tribute. És uh, Ashton uh, asszony magával vitt uh, öt uh, képviselőt is, Brian Crowe elnökölte ezt az ülést, és ő azt mondta, hogy valószínűleg ez az USA szenátorának modellje szinte, nem inkább, nem is annyira a brit parlamentét, tehát kicsit megelőztük a brit parlamentet is, és szeretnék Ketinek köszönetet mondani ezért a kezdeményezésért, és nagyon jó az, hogy a multilaterális támogatást próbálták finanszírozni, és a, az üzleti szfélet is megnyerni ennek. A kérdésem Szalafranka úrhoz intéződne. Mursi úr úgy tűnik, hogy a diktatórikus elveket vál, és kezd diktatorrá válni. A muszlim testvériség pedig veszélyes a kopt keresztények számára, a, a nők jogai számára, és ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni Salafranc. Muchas gracias. Yo antes de dar la palabra al señor. Nagyon szépen köszönöm. Mielőtt Salafranka úrnak megadnám a szót, én is szeretnék hangot adni aggályomnak, hogy azok az események, amelyek a négy kormányrendelettel kezdődtek, amelyeket Morsi elnök úr vezetett be, és amely a, a, alkotmányos problémákat vezet föl. Látták ezt, hogy ezek a dolgok bekövetkeznek, vagy pedig csak hirtelen az elnök agyából kipattant, anélkül, hogy előtte valami jogszabályt hoztak volna. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kérdéseket. Világosan szeretném tenni, eh, hogy én nem tudhatom, hogy miért történnek így a dolgok. Én elmondtam, hogy mi történt az egyiptomi munkacsoport eh, egyiptomi látogatása során. Beszéltem a külügyminiszterrel, és az események azután történtek, miután mi eljöttünk. Azt hiszem, hogy a szakbizottság tagjai e, és a parlamenti képviselők talán osztják a mi álláspontunkat. Az első e, megjegyzésem, és örülök, hogy Tannak úr is e, ezt tanúsítja, hogy Európa büszke lehet arra, hogy részt vett ebben a misszióban. A muzulmán testvériségnek a részvétele is feszültségeket hez vezetett. Én elmondtam, hogy az Európai Unió előző elnöknek tett támogatási ígérete alapján prejudikációban részesült. A főképviselő jelenléte azt is mutathatta, hogy mi a demokráciát támogatjuk, és a, az új szomszédsági politikának egyik fő eleme az, hogy többet adunk, hogyha többet kapunk. És az, az elveinket világosan képviselni kell Morsi elnök úr intézkedéseivel kapcsolatban is tehát a hatalmi ágak szétválasztása és a bíróságok függetlensége egy demokratikus átalakulásban tiszteletben kell, hogy részesítsék. Világosan kifejtették, hogy az alkotmányozó gyűlés összeállítja az alkotmányt, és aztán egy népszavazással ratifik, népszavazás lesz, és aztán ratifikálják, és aztán általános választások következnek az alkotmányban van egy átmeneti rendelkezés, és pedig, hogy négy éves lesz Marci úrnak a hivatali ideje. Tehát, hogyha az alkotmányt ratifikálják, és választásokat tartanak, parlamenti választásokat, akkor nem lesz új elnökválasztás hiszen a négy évet kitölti Morsi elnök úr. A tanök úr és az elnök kérdését illetően a válasz világos volt, a muzulmán testvériség egy évről beszélt a választásokat illetően. Hiszen az egyiptomi társadalom figyelemmel követi, hogy mi történik az átmeneti időszakban, és világos, hogy az intézményi védelme a polgári véleményeknek az nincs biztosítva, épp ezért az emberek saját maguk szerveződnek, és az igazságszolgáltatás és a saját útját választa. A mi munkacsoportunk a főképviselő közvetlenül tárgyalt a, az egyiptomi oldallal, és bizonyára a különböző tagolláknak, amelyeket bizonyos esetekben miniszteri szinten is képviselték, az aggájait igyekezett képviselni, és a legfontosabb, hogy megértsük, hogy a következtetések azok a parlament véleményét tükrözték, hiszen nem a tagállamok befolyásolhatják a következtetéseket, de a főképviselő megpróbálta minél, minél inkább figyelembe venni a tagállamoknak az aggájait. Az egyik legfontosabb kérdés az emberi jogok kérdése, aztán a vallásszabadság kérdése is a, a nők és a sária, mint az egyiptomi jog fő forrása, és a kisebbségek joga, mind ilyen kérdések voltak. Az frakcióm nyilván figyelembe veszi, Válszi úr, aki Morszi urat egy új fáraónak tekinti, azt mutatja, hogy a, a hatalom koncentráció megindult, és épp ezért nekünk ezt szoros figyelemmel kell követni. Eh, Köszönöm szépen ezeket az információkat. Brok úr hamarosan visszatér, és átveszi majd az elnökletet. Azt kérném, hogy addig a átvételig tartsunk egy kis szünetet. Kolleginnen und Kollegen, darf jetzt den Tagesordnungspunkt 7 eröffnen. Akkor térjünk rá, tisztelt Hölgyeim és Uraim, a következő napi pontunkra aktuális téma a gázai helyzet. Szerintem ezt széles körben kell megvitatnunk, hiszen ezt eh, akkor került, ez akkor került még rá a napirendre, amikor még nem volt tisztázott a fegyverszünet bevezetésként szeretném elmondani azt, hogy minden ülésünkön egy órát kell szakítanunk arra, hogy aktuális témákról beszéljünk, és azt kérném a frakcióktól, hogy javasoljanak majd témákat, amelyeket a különböző üléseken aktualitás szempontjából megvitathatnánk. Hiszen nem jó az, hogyha hónapokon át foglalkozunk bizonyos témákkal, bizonyos jelentésekkel, és nincs időnk arra, hogy aktuális témákkal foglalkozunk, ez nem annyira jó. Tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy legyen mindig egy olyan óra, amikor aktuális kérdésekkel foglalkozunk, és valóban egy vitát folytassunk ilyenfajta témákról. Látnunk kell azt, hogy a gázát övező helyzet több szinten értelmezhető. Van egy szint, amivel már foglalkoztunk korá, korábban a közvetlen alkalomból, amiatt, hogy Izraelből rakéták indultak ki, minden országnak joga van az önvédelemhez, de azt is tudjuk, hogy néha válaszok nem arányosak, és ez nem, nem ez az aktuális probléma. Tudjuk, hogy ez a jelenlegi katonai összetűzés nem oldja meg az alapvető problémát. Az állásorolásban, is azt mondtuk, hogy mi a béke folyamatot támogatjuk, és látnunk kell azt, hogy ez Izrael érdekében is áll véleményem szerint. Mindig azt hogyha be vannak határolva, akkor azt nem lehet rakétákkal megoldani. Az egyiptomi elnök Murzi az amerikai külügyminiszterasszonynal együtt létrehozta a fegyverszünetet. Ugyanakkor látom azt, és hogy ez egyfajta hatalmat ad az elnöknek. Ha látjuk azt, hogy milyen fajta környezetet eredményez, akkor láthatjuk azt, hogy milyen fajta destabilizáció alakulkat ki Jordánia esetében, például a menekültek áradata miatt. A Szíriába származó menekültek Törökországban vannak, Jordániában viszont kettőször annyian vannak, és ez az ország kevésbé tudja gazdasági, illetve monetáris szempontból megoldani ezeket a problémákat, és ez is egyfajta destabilizációs tényező. És hogyha ezt a két fejleményt látom, tehát Jordániát, Izraelt, Egyiptomot, akkor azt láthatjuk, hogy Törnországról van szó, mert mindig, egy, mindig um, egyfajta um, mérsékelő erőké um, erőként szerepeltek, és akkor azt láthatjuk, hogy, hogy a destabilizáció faktorok miatt itt is nagy rizikófaktorok alakulnak ki azok a feszültségek, amelyek Jordániában és Szíriában tapasztalhatóak, az egyre súlyosabbá válnak, és a nemzetközi közösségnek képesnek kell lennie arra, hogy megállítsa azt, hogy a gázai övezetben fegyverek irányuljanak, és az elkövetkező évben ez sokkal nehezebbé fog válni. Tudjuk, hogy milyen volt a korábbi években az eredmény, ez egy gyenge volt, és egyre nehezebb lesz az is, hogy eh, Izraelnek azt mondjuk, hogy nektek is valamit tenetek kell, hiszen nem tudjuk mi sem megállítani a fegyverek szállítását sem a Hamasnak, sem pedig eh, Gázával, sem pedig a Hezbollahnak Libanonban. Azok a azok, akik kemény vonalások, azokkal nem lehet hagyni a béke folyamat irányába, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos téma lesz az izraeli választások során is. Úgy gondolom, hogy ez megnehezeti azt, hogy bátor lépéseket lehessen tenni a béke folyamat irányába. Kelet-Jeruzsálem környékén is telepesekkel kapcsolatos döntések születnek. Ez is újabb bizonytalansághoz vezet egyrésztről, és a teljes iráni problematika is itt van, illetve annak kérdése, mi történik Szíriával, és milyen kapcsolat van ennek a Hezbollahra nézve, illetve a Hamasra nézve. Ez ahhoz vezet, hogy a katariak, a szaudiak, nagyon fontos szerepet játszhatnak, de nem tudom, hogy ez majd inkább demokráciához fog vezetni, vagy azokat fogják finanszírozni, akik nem akarnak demokráciát, tehát a fundamentalistákat. Tehát lehet, hogy ők kerülnek előtérbe. Ez a jelenlegi helyzet, amely egyre inkább fokozódik és egyre inkább kellemetlenebbé válik azt láthatjuk, hogy Európa cselekvésképtelen, és ez tükröződni fog akkor is, amikor Abbas úr, Abbas elnök indítványáról lesz szó. Amikor már az ENSZ szavazásra kerül sor. Nem hiszem, hogy az EU itt majd egységesen fog szavazni, ami ahhoz vezethet, hogy a kvartett, hogy a kvartettől függetlenül nem biztos, hogy hiteles békehatalomként állhatunk ott. Tehát nagyon nehéz lesz a helyzet, és azután, hogy 2011 áprilisától egészen a választásokig, amíg az amerikai uh, külpolitikáján elfoglalkozott ezzel, addig az európai külpolitika nagyon fontos szerepet játszott Keti Estonna, de most a tűzszünet megkötésekor nem voltak ott az európaiak, ez nélkülünk történt, mert Kairóban volt, pedig Kairóban volt egy magas rangú delegációnk. Én ezt nagyon aggasztónak tartom, ezt a fejleményt. Most mindent, hogy melyik oldalon álljunk, a teljes ö, ö, szituációt kell figyelembe vennünk. Ez egy nagyon összetett ügy, és nem igazán van kielégítő megközelítés. Traditionell immer eher auf der israelischen Seite gestanden habe. Hagyományosan az izraeli oldalon álltam, és ebből kifejezőleg szeretném elmondani azt, hogy ott is lehetnek még pszichológiai változások. Az a helyzet, hogy a Hamas és a Hezbollah Jeruzsálemet, illetve Tel Avivot elérhetik rakétáikkal, hogyha pontosan célt találnak, akkor bizonytalan helyzet fog kialakulni, hiszen a szülők nem köthetik gond nélkül gyermekeiket iskolába, és ez kihat egy egész ország népességére. Ez a személyes bizonytársalági faktor az élet részévé válik, és az eh, vagy destabilizációs tényezőként fog felmerülni Izraelben, vagy inkább egyfajta fal gondolkodás eh, fog kialakulni, hogy önmagukat körülvegyék falakkal, és mindkettő egyformán rossz. Remélem, hogy eh, tévedek ebben a tekintetben, és mindenképpen szeretnék ezért véleményt cserélni önökkel, azért, hogy ezekről a kérdésekről kritikusan beszéljünk, anélkül bármilyen fajta jelentés állásolás kellene erről írnunk. Nézzük, kik kérnek szót. Watson úr szeretne először szólni. Lord Watson. Oh, chairman, no. <laughs> Nem, elnök úr. Vannak ugye megválasztott és nem megválasztott lordok, na mindesre innen nem akarok ezen testület tagjává lenni. Nos, remélem, hogy az ön szavai azt tükrözik, amit nagyon sokan érzünk a jelenlegi gázai övezeti helyzettel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy legalább 150 áldozata van a palesztin oldalon ennek, ezeknek a, ennek a konfliktusnak. És a Hamas vezetőjét az első nap ölték meg, tehát nem értjük, hogy a masszív bombázás miért folytatódott. Az ENSZ jelentésével a gázai övezetet élő pokolként jellemezték. Az emberek nem jutnak hozzá az élelmiszerekhez, vagy az élethez szükséges dolgokhoz, mindehez engedélyt kell kérni, nem utazhatnak szabadon az emberek, és az utóbbi napokban nem csak a polgárokat támadták meg, hanem ezek a támadások éjszakai bombázások formájában történtek gyakran az 1,7 millió ember, aki ebben a túlzsúfolt, nyomorúságos helyz, helyen élnek, és életüket kell félteniük mindig. Nem tudom, hogy ezen emberek számára az emberi méltóság elleni támadást jogosá teszi -e. Ez csak a Hamaszt erősebbé teszi hosszú távon. Az Európai Unió nem hagyhatja figyelmen kívül ugyanakkor, hogy mi is kudarcot vallottunk, és az amerikaiak is kudarcot vallottak a két államos megoldás kérdésében, amely az tartós békét hozhatta volna. Úgy tűnik, hogy Obama elnök úr jelenleg nem sokat tesz ennek érdekében, és a főképviselő erőfeszítései ellenére nem tudom, hogy mi jeleget teszünk-e. Továbbra is az az anomália áll elő, hogy az izraeli védelmi erők az amerikaiak által biztosított fegyverekkel palesztin infrastruktúrát tesznek tönkre, amelyet az, az európai E, adófizetők e, finanszíroznak. Ez úgy tűnik, mintha az Európai Unió és az Egyesült Államok között lenne egy ilyen e, hamis háború. Szerintem ez Izrael számára nagyon veszélyes, ugyanis egyre növekszik a gázai övezetben lakó emberek frusztrációja, de Eh, az arabok körében is sokkal nagyobb területen növekszik ez a frusztráció. Eh, egyre inkább elítélik azt, amit Izrael tesz, eh, és egyre kevésbé támogatják őket a világban. És az arab kisebbség, tehát az Izraelben élő arab kisebbség köreiben is ez egyre nagyobb problémát okoz az izraeli védelmi költségvetés négyszer nagyobb, mint a négy arab szomszédjai összesen. De valószínűleg akár csak Napóleon, ők is azt mondhatják, hogy bármennyit is költenek, nem, lehet, nem lesz elégséges, ha csak nem létezik a béke feltétele ez a helyzet ugyanakkor nem csak Izrael számára veszélyes, hanem az Európai Unió számára is veszélyes, hiszen az arab tavasz óta mi megpróbáltuk megújítani a kapcsolatainkat a régió országaival, és mégis az alapprobléma sok esetben eh, az, hogy látszólag támogatjuk Izraelt, és látszólag nem támogatjuk a gyors megoldást. Épp ezért ez egyre nehezébbé teszi azt, hogy ezen országokkal olyan kapcsolatot alakítsunk ki, amelyre szükségünk van. Épp ezért úgy látom, elnök úr, hogy a főképviselőt arra kell serkenteni, hogy a az új amerikai külügyminiszterrel, bárki is legyen az, elérje az elismerését, hogyha az amerikaiak nem lépnek, hogyha visszavonulnak, és a problémát úgy hagyják, eh, legalább nem fogják ellenézni az új európai kezdeményezést, amely egy tartós békét szeretne biztosítani, és hogy véget vessen ezeknek a szörnyűséges ellenségeskedéseknek. Herr Salafranca. Salafranca úr, köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a gázai helyzet problematikáját kollégám nagyon jól fölfestette, fölvázolta. Az elmúlt héten az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást, és ahogy a Watson kitűnően elmondta, nyilvánvaló, Elnézést, elnök úr, hogy nem tudott itt lenni az előző napi rendi pontnál, amikor az Európai Unió egyiptomi Task Force-áról beszéltünk, amikor elmondtam, hogy milyen pozitív tapasztalataik voltak, de egyetértek abban, hogy sajnálatos módon a gázai a gázai ö, helyzettel kapcsolatban az Európai Unió nem tette a dolgát, nem játszotta azt a szerepet, amelyet elvártak tőle. Szerintem a, szerintem Morsi elnök úrral a kapcsolat ne, tehát nem optimális, de nagyon jó. És a külügyminiszter és a miniszterelnök mellett három ö, miniszterelnök helyettes is ott volt a találkozón, így aztán nagyon magas szinten folyt a tárgyalás. Most nyilvánvaló, hogy Hillary Clinton asszony megpróbált mindent megtenni, megpróbált közvetíteni, azonnal odaadott a helyszínre, és a központi szerepét bepróbálja visszahódítani a, ott a régióban, az Európai Unió pedig minden plusz 100 eurót, amit erre ki van fordítani, csak nagyon nehezen tud előteremteni. Olyan fajta politikai párbeszédre kell törekednünk, amely, amelyet megérdemelnek a partnereink, és amelyet elvárnak tőlünk. A helyzet azért ez volna rosszabb is, mert az arab tavasz a ö, közel-keleti folyamatot háttérbe szorította, és amit Watson úr is mondott, Obama úr kairói beszéde, beszédében megígérte azt, hogy nagyobb amerikai jelenléten lehet számolni, és segítenek abban, segítene abban az Egyesült Államok, hogy a békafolyamat megvalósuljon. A Hamas segélyével kapcsolatban, vagy segítségével kapcsolatban, hát láttuk, hogy Netanyahu úr pártjában ilyen előválasztások voltak, illetve pártújítás, tisztújítás, a, egy francia és egy német miniszter ezzel kapcsolatban már ugye elmondta a véleményét, és a jelenlegi fejlemények azt hiszem, hogy azt jelzik, hogy hamarosan visszatérünk a problémához, úgy, ahogyan az korábbi, a korábbiakban jellemző volt. Nézzük, hogyan lehetne a mérsékelteket segíteni. Szerintem ez az egyetlen út. A héten a nemzetgyűlés dönt arról, hogy, a, hogy Palesztinának mi lesz a státusza. Nos, az Európai Unió Kairóban nagyon jó és vezető szerepet játszott. Jó lenne, hogyha ebben az esetben is lenne egy közös álláspontunk, amely, amely lehetővé tenne, tenné, hogy ezen a területen és ebben a térségben is igazi vezető szerepek legyünk, hogy segítsünk, és ez egy nagyon komoly hátralévő feladat még, állandóan napirenden van ez a kérdés, ezzel kapcsolatban mindenképpen mobilizálnunk kell magunkat, és, segít, és ki kell egészítenünk a fő képviselő asszony tevékenységét. Nem csak pénzügyi segélyt kell nyújtanunk, hanem olyan intézményként is kell fellépni, amelynek, amelynek ipari, kereskedelmi és gazdasági érdeke is vannak. Múlt hétfőn a külügyi tanácson mindenki elmes, elmondta a, a nemes szándékait, de jó lenne, hogy a rossz precedenseket a jövőben ki tudnánk kerülni, el tudnánk kerülni. Eston asszony megpróbálja visszaszeretni vezető szerepünket, sajnálatos módon ez eddig nem sikerült. Jó lenne, hogyha lenne egy közös álláspontunk, ahogy a bizottság elnöke mondott, hogyha segíteni akarjuk a mérsékelteket, akkor csak így egységesen járhatunk el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Capricci úr itt van körünkben ma. Lehet, hogy meg kellene majd neki adni a szót most. Öné a szót, esetleg. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük Szalafránka úrnak, de nagyon nehéz kérdéseket tesz fel nekem. Három megjegyzésem lenne az LKS részéről. Az első nyilvánvalóan az, hogy sajnálhatjuk, hogy az események során Európa nem játszott világosabb szerepet, de azt hiszem, hogy Ashton asszony minden kapcsolatot felhasznált az Arab Ligával, az amerikaiakkal, a különböző kapcsolatokkal. De de az európai külpolitikának is megvannak a határai. Ez nem a jó indulatoktól fog, jó indulatoktól fog, vagy a cselekvő képességről, től, de mi megtettünk a lehetségeknek megfelelően a legtöbbet. Második megjegyzésem az, hogy, és nem szeretnék semmit sem szeretnék hozzátenni ahhoz, amit Borokku és Watson urak is mondtak. Mi is ismerjük, hogy milyen elemek játszanak főszerepet. Ugyanakkor lenne egy megjegyzésem az a kapcsolatban, hogy ki kell használni a jelenlegi helyzetet, az alkalmat, hiszen vannak új elemek, a tűzszünet, a Gáza megnyitását kellene, hogy biztosítsa, hiszen a gázai blokkádot többször is elítéltük, és épp ezért gyorsan el kell gondolkodni azon, arról, hogy hogyan lehet gyakorlatban európai részről lépéseket tenni azért, hogy hasznossá tegyük magunkat, és hogy ezt a megállapodást a gyakorlatban megvalósítássuk. Nyilvánvalóan a gázai övezet megnyitása és a gazdasági, társadal, szociális megnyitása, de hát nyilvánvalóan a biztonsággal is foglalkozni kell kell. Ezt a megjegyzést azért tettem, mert világos, hogy láttuk a parlamentnek a következtetéseit, de szeretnénk pozitívan hozzáállni és kihasználni az új helyzet előnyeit. Harmadik megjegyzésem Szalafranka úr megjegyzésével kapcsolatos, jelentésével kapcsolatban. Számomra a legkönnyebb válasz az lehetne, hogy az EKS nem szavaz az ENSZ-ben, hanem a tagállamok szavaznak. De nem ezt teszem, hanem annyit mondok, hogy egy bizonyos idő óta részt vettünk a tagállamokkal, a külügyi, külügyminiszterek tanácsán, ahol Esten asszony ezt a kérdést felvetette, nyilvánvalóan nem várt azonnali választ, hogy mellette vagy ellene vannak, de beszélt arról, hogy szükséges magunk között megfogalmazni a közös megállapodást, meg irányvonalat, mert amikor a tanszavazásra kerül sor, akkor az európai hozzáadott érték kevésbé nyom majd súlyt alatban. Nyilvánvalóan folynak a viták, hogy a hétvégi szavazás alatt, során mi történjen, és állandóan foglalkozunk ezzel a kérdéssel, e, hogy közös álláspontot alakítsunk ki, de ez azért elég nehéz e, kérdés, ez a tagállamok kezében van, a következő órák fognak róla dönteni. Gomes asszony, én is szeretnék köszönetet mondani azért a kiegyensúlyozott modellt, ahogy a problémát ön megfogalmazta. A frakcióm véleménye benne van az állásrólásban, amit elfogadtunk a múlt héten széles körben, és örültünk annak, hogy első alkalommal az Európai Parlament kiállt a palesztin kételem megadás mellett, és úgy gondolom, hogy a tanács majd követi mindazt, amit az Európai Parlament ilyen széles többséggel ajánlott. Aggaszt bennünket a helyzet, nem csak annak kiéleződése, nem csak a konfliktus kiéleződése miatt. Amit, ami most, amely konfliktus valamilyen módon most véget ért a tűzszelettel, de ez a a nyomást helyez, gázat tulajdonképpen egy nyílt téri börtön, a Cisziordán területen is lehet ezt érezni, a telepek nagyon sértő hozzáállást jelentenek Izrael részéről, amely igazából csak mélyíti a megalázottság érzését. Természetesen Izrael biztonság is aggaszt bennünket. Nem gondoljuk úgy, hogy az izraeli fellépés után a biztonság volt volna, pont ellenkezőleg, hiszen maga a környezet romlott a szíriai, és maga az arab tavasz miatt is. És természetesen a gázai helyzet kiélezedése e, még tovább e, feszítheti a helyzetet. Mindenképpen prioritást kell adnunk e, mindenek, amit Palesztina próbál elérni az ENSZ-ben, ez nagyon fontos, ez elengedhetetlen az Európai Unió számára, és tudjuk azt, hogy eh, a külügyi szolgálat nem szavaz, de a külügyi szolgálat, illetve eh, Catherine Ashton nagyon fontos eh, szerepet tölthet be, ösztönzést adhat a tagállamok számára ahhoz, hogy ebbe az irányba lépjenek fel. Remélem, hogy Lady Ashton nem kímél semmilyen erőfeszítést majd ebben az értelemben, és minden tagállamot figyelmezteti a kötelezettségére, hiszen ez nagyon fontos uh, abból a szempontból, hogy sikerüljön visszavenni a lendületet a béke folyamat számára. Igazából az USA-nak volt köszönhető az, hogy létrejött a tűzszünet. Obama elnök Mursi elnökkel telefonált néhány nap alatt többször is. Clinton asszonyt is a régióba küldte. És ők voltak azok, akik igazából joggal áradták a sikert, és sikerült elérnék azt, hogy még tovább romoljon a helyzet. Van még egy elem, amely véleményem szerint fontos lehet, és erre figyelnünk kellene, mert itt vezető szerepet tölthetnék be, hiszen az usa bonyolultabbá válik majd a helyzet, hiszen az új Obama kormányzat miatt, és itt van a nukleális fegyverek kérdése, ez kötődik persze Iránhoz is, de vannak konkrét fejlemények is. Jó magam is aggódtam, amikor azt olvastam, hogy Dimona felett is elszállt egy drón. Szerintem senki sem tagadhatja ennek a fontosságát, és hogy ez mit jelent a jövő szempontjából Szerintem mindenki érdekében áll ez, nem csak Izrael, illetve Palesztinia érdekében. Yeah. És az Európai Unió érdekében is áll az, hogy sikerüljön egy nukleáris fegyvermentes közel-keletet elérni. Hiszen a helyzet eh, akár ellenőrizhetetlenné válik, akármennyit is tárgyalunk eh, Iránnal. Végezetül csak azt mondanám, hogy meghallgattam azt, amit Watson úr mondott, és valóban az Európai Uniónak a saját érdekei alapján kell fellépnie, És nem kell uh, megkérdezni az USA-t, hiszen az USA-nak megvan a saját logikája, megvannak a saját kapcsolatai a különböző felekkel, függetlenül attól, hogy mi történik, az ő pozíciójuk más, mint a miénk. Mi vagyunk a közvetlen szomszédságában Izraelnek, és ezért nekünk nem szabad hagynunk, hogy kiéleződjön a helyzet, és mindent meg kell tenni azért, hogy újra beinduljon a béke folyamat igazából, és nem úgy, ahogy az elmúlt években az folyt. Köszönöm. Köszönöm, Tenok úr. Köszönöm, elnök úr. Múlt héten Strasbourgban is, és ma is már nagyon sok mindent elmondtak a kollégák. Szeretnék köszönetet mondani az Egyesült Államoknak és az Egyiptomnak, és Egyiptomnak azért, hogy közvetítettek a tűzszünetben. Mi is az EU szerepe? Tehát hát a kortet, kortet szerintem eléggé halára van ítélve. Benjamin Netanyahu-nak is köszönet mondok, hogy ebbe beleegyezett. A pártja nem támogatta ebben, hogy elfogadja a tűzszünetet, mint a választások előtt. Izraelben Kudnyikok és mások úgy vélték, hogy meg kéne hatolni Gázába, és örökre véget vetni ennek a rakéta lövöldözgetésnek. Néhány évvel ezelőtt a a békefenntartók kivonultak Gázából, én már akkor is mondtam, hogy ez, ez a terrorizmus melegágya lesz, és pont ez is, pontosan ez is történt ne feledjük el, hogy e- emlékezni kell arra hosszú távon is, hogy itt igazából Gázáról van szó, stabil helyzetre van szükség. Lehet, hogy Hamas ezt arra használja ki ezt a tűzszünetet, hogy újabb fegyvereket vásárol, újra alakul, de Graham Graham Watsonnal és, és Gomes asszonynal egyetértek, kiváló lehetőség ez arra, hogy újraindítsuk a béke, béke folyamatot, hogy két államot hozzunk létre, ne három állam, ne diktátorok kezébe legyen Gáza. Borzasztó a helyzet Gázában, de itt nem csak arról van szó, hogy az izraeliek blokkád alatt tartják a területet. A ciprusi külügyminiszter arról számolt be, hogy a Hamas hét rögtön ítélő bíróságot állított fel tíz nappal ezelőtt, és kis végeztek embereket. Tehát én nem emlékszem rá, hogy a parlament, az Európai Parlament valakit is elítélt volna ezért, vagy hogy sürgősségi témaként kezel, kezeltük volna. Tehát a, a gázai rezsim is elég szörnyen viseltetik saját népével szemben. Erre is oda kéne talán figyelni. Brock elnök úr Szíria kérdését elevenítette fel. Hát ez ugyanilyen súlyos probléma. Jelenleg elég, jelenleg padhelyzet alakult ki, nem tudom, hogy hogy lehet nemzetközi megoldást találni erre, fogalmam sincs. Hogyha valaki ezt megoldja, az rögtön meg is kaphatná a Nobel békedíjat. Remélem, hogy ez az Európai Unió lesz majd. Dziękuję bardzo. E, ja chciałbym włączyć się do tej dyskusji. Köszönöm szépen, szeretnék én is beszállni ebbe a vitába. Nem szeretném persze megismételni azt, ami már elhangzott, de ugyanazt a nyelvezetet uh, használnám, amit az előttem szólók, azért, hogy jobban megértsük a helyzetet. Azt mondták, hogy a Gáza övezet egy börtön, hogyha a Gáza börtön, akkor a Hamas a börtönőr. Ez az a hanyag őr, aki, aki hajlandó arra, hogy még az iskolák környékére is ö, kilőjenek rakétákat, tehát a Hamas itt őr. A Gáza övezett elszigeteltségét fel kell oldani, mert élelmiszerhiány van, de ahelyett, hogy inkább rakétákat csempésznének oda, talán kenyeret kellene becsempészni, ahelyett, hogy rakétákat importálnának Iránból, talán élelmiszert kellene importálniuk. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy nem akarunk propagandát, demagógiát folytatni itt. Ki kell mondani azt, hogy egyetemben az Európai Unió milyen álláspontot foglal el jelenleg. Az a fajta politika, amely sok pénzt szán erre a fajta politikára az már nem létezik. Az Európai Unió nem volt jelen a krízis során, a szövetségeseink sem tudták azt, mit kell tenniük. A Hamásznak négy évre volt szüksége arra, hogy felkészüljön katonailag és koordinálta megtámadja Izraelt. Ennek során a legújabb középtávú rakétákat alkalmazták Iránból természetesen. Tehát eh, ma nem az atomfegyverek jelentik a közel-keletre való veszélyt, hanem a veszély inkább a rakétákból származik, azokból, amelyeket a vezetből Izraelre lőnek ki. Foglalkozik-e az Európai Unió ezzel a problémával, vagy sem? Újabb kérdés. egyiptomi kapcsolataink során támogatjuk az elnököt, vagy nem. A Hamas és politikáját nevén nevezzük-e, elmondjuk-e azt, hogy milyen fajta politika ez. Amit a Hamasról hallunk, ez úgy hangzik, mint hogyha itt egyfajta béke hatástról lenne szó, azt gondolhatnánk, hogy a Hamas óvodásokkal foglalkozik, pedig a valóságban ez egy katonai terrorista szervezet. Ez a háború megváltoztatja a helyzetet a közel-keleten. A Hamasnak más a jelentősége, más, mint amit mi e, ismerünk. Izrael is, Irán is másfajta szerepet játszik, mi azonban naívak vagyunk, sőt azt mondom, hogy ostobák vagyunk. Az Európai Unió úgy gondolja, vagy azt hiszi, hogy egyáltalán tud hatást gyakorolni. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr! Frakcióm tudatában van annak, hogy ez a tűzszünet lehet lehetőség is, hogy a, a végleges megoldást megtaláljuk, avagy lehet egy hiátus is, és akkor utána bármely szikra majd tüzet szít. Mi hiszünk a palesztin állam megoldásban, nincs más lehetőség. Komoly gondunk van, ez pedig az a büntetlenség, amely a az izraeli kormányt jellemzi. Há- háborús bűnökről van szó, az ENSZ határozatát eh, egyáltalán nem tartja be. A eh, kétoldalú, a kétoldalú megállapodás pontjait nem tartja be, amelyet Janapolisban írtak alá megpróbálja a háborús bünteteket eh, elrejteni, eltitkolni. A KCB hatolásokkal kapcsolatban például a blokád nemzetközi jog szempontjából elfogadhatatlan, tehát a, a, a gond igen komoly, és ezzel párhuzamosan pedig a palesztin állam eh, megszületését még várat magára. Az Egyesült Államok elnöke Obama egy éve májusban, tavaly májusban azt mondta, hogy ő is támogatja a palesztina állam létrejöttét, a 67-es határokat. Ez az Egyesült Államok elnök, aki ezt mondta, utána pedig Netanyahu úr ezt erre nyilván negatívan reagált. Nos, azt hiszem az EU-nak azt kéne próbálni elérnie, hogy egyértelmű jeleket, jelzéseket adna, hogy nem szabad a palesztin állam létrehozását tovább hátráltatni. Jó lehetőség lesz az következő napokban az, hogy szavaz, szavazhassunk a, a palesztin állam sorsáról. Először is a megfigyelő államból válhat, válhatna igazi, teljes jogú tagállamá az ENSZ-ben. Nos, Az Izraelben megkérdezettek 49%-a nem igazán támogatta a tűzszünetet, tehát nagyon komoly az ellenzéke a tűzszünetnek. Jehud Barak miniszter lemondását is lehet úgy értelmezni, hogy a béke folyamatot szerette volna előmozdítani, előre mozdítani, de szerintem nem erről van szó, nagyon komoly háttérmunkára van szükség, az, Európa, az, e, az izraeli közvéleményt kell meg, megpróbálni elérni, de más, hogy nem nagyon tudom elképzelni a palesztin konfliktus megoldását, csak így uralkodhat a, el a béke a régióban. Kérem, hogy ne cinizmussal viseletessünk a helyzet iránt, például amikor Irán eszközeire beszél, beszélünk, a na, atomenergia katonai felhasználásáról például, illetve azt se felejtsük el, hogy mit tett Izrael, amikor, a, amikor nem szerelte le a ö, fegyvereit. Akkor nem volt semmiféle blokkád, sem volt semmiféle ellenlépés, nem voltak szankciók, hogy Izrael ö, az atom energiát fegy, fegyverkezésre használja. Nagyon-nagyon fontos, hogy betartsa Izrael ezeket a, ezeket a kötelezettségeket. Nos, nemzetközi szinten mindent meg kell tenni azért, hogy létrejöhessen a palesztin állam a 67-es határokat. Remélem, hogy az ENSZ közgyűlése pénteken egyfajta pozitív üzenetet ad majd ezzel kapcsolatban, és hogyha a Palesztina lehet megfigyelője az ENSZ-nek, akkor a sokat segít a palesztin állam létrejöttében is. Köszönöm. Herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Kívánna még bárki szólni? Senki? Akkor köszönöm. Köszönöm ezt az első fordulót, de lehet, hogy meg kellene próbálnunk egy nagyobb képet magunk elé képzelni, hogy milyen stratégiai elképzelést követhetnénk, és nem csak a gázai vezeti konfliktus kell figyelembe vennünk. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy jó magam is jártam a helyszínen, azután, ami után rakétát csapódtak be, és ha azt látjuk, hogy tíz év alatt tízezer rakéta csapódott be, és hogy a gyerekek bunkerekben élnek, akkor nem lehet azt mondani, hogy csak a palesztinakat kell megérteni, hogy meg kell érteni a Hamászt. Ebben az esetben ez egy reakció volt az izraeli rakétákra, ezt, ezt, ezt látjuk, ezt e, tudjuk, hogy ez tény, azt sem lehet mondani, hogy valaki nem vezeti meg magát, még akkor is, hogyha valaki rossz politikát folytat. Gondolom, hogy mindkét félnek fel kell hagyni az erőszakkal. Az extrém erőknek nem szabad egyik oldalon sem akadályozniuk a folyamatot. Nem egyik fél lelövésem sem jelent morális szempontból többet, vagy kevesebbet. Nem szabad most belebacsatkoztunk egy ilyen palesztin áldozati vitában úgy gondolom, hogy mindkét oldalon a gyerekek érdekében helyes lenne az, hogyha megoldást találnánk, és figyelme vennénk mindkét fél érdekét, hiszen izraeli miniszter sem mozdult elég, amíg rakétát csapottak be. mint mindenkinek körül kell nézni a saját területén. El lehet képzelni, milyen lehet az, hogyha naponta csapódnak be rakéták, és hogy mennyi ideig tud kitartani egy kormány, hogy ne e, torolja ezt meg. Mindkét oldalon meg kell teremteni annak a lehetőséget, hogy ne kelljen erős szakot alkalmazni. És mindenképpen tárgyalásokat kell folytatni, és nem pedig e, az erkölcsileg magasabb erőszakát kell alkalmazni. Köszönöm szépen még egyszer, mindenkinek szép estét, és holnap találkozunk.